Buenos días. Good morning, everybody. Welcome back. Welcome back. If I may have your attention. We've got a busy couple of days. Overloaded. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és eléggé sűrű a napi rendünk a LIBE ülésen, beleértve a koordinátorok ülését. Ez holnap a délelőtt folyamán kerül megrendezésre az ebéd előtti időszakban. Nézzük először is a napi rendet. A napirend tervezett változtatását kérték tőlünk, amit jóvá kell hagynunk, ami az egyes pontot illeti. A napirend módosításai a következőek. Az első. A nyolcas pontot e- elnapoljuk. Ez a bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Romániai által az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében elért haladásáról. Ezen kívül kompromisszumos módosításokat kaptunk a Makovei jelentésről, amely az Európai Unióban a bűncselekményekből származó jövedelmek Európai Unión belüli befagyasztás és elkobzása. Tehát a nyolcas pontot azt kérték, hogy nevezzük el. Igen, tessék, Fiesdevere Devere úr. Köszönöm elnök úr szót. Azt hiszem, most mondta, hogy a négyes pont a kilences pont után kerülne megtárgyalásra, de ezzel nem tudok egyetérteni, mert mára akkor éppen más feladatom van. Az 539-es rendeletről szeretnék szólni, úgyhogy szeretném, hogyha ebben a sorrendben maradna a napi rendi pontok tárgyalása. Elnök, a Makovei jelentéssel kapcsolatban kérték a napirendi pontok felcserélését. Az ön pontját ez nem érinti. Igen, hogyha megengedik, hogy befejezem a tájékoztatást a javaslatokról, tehát a hetedik pontra gondoltam, az euróvédelmére, ez az, ami 6 órakor a 15-ös pont után kerülne megvitatásra. A 8-ast elnapoltuk. A 14-es pont az Európol későbbi ülésre került átcsoportosításra, és az érintett előadó kérésére történt mindez. Latford asszony parancsoljon ügyrendi kérdés. Elnézést, meg tudná mondani, hogy mikorig kerül elnapolásra az Eurodoc dokumentum? Csak a Makovei dokumentum, mondja az elnök, a 9-es pont után kerül megbeszélésre, csak néhány órával később. Olyan 12-20 körül. Igen, parancsoljon, Matyi asszony. Elnök úr, hány órakor lesz a Makovei jelentés? Est-ce que c'est possible de décaler dans l'après-midi? Lehetne inkább esetleg délutára tenni? Lehetne inkább délutára tenni? Nem halljuk sajnos az elnök urat. Il s'agit seulement de la présentation de... Ez csak a tárgyalások helyzetéről való beszámolást érinti. Igen, de akkor mi a helyzet a makovei jelentéssel? Az elkobzás? Tehát a befagyasztás, elkobzás ellenkezőleg Makovei asszony azt javasolta, hogy ezeket a pontokat vegyük be az övébe. A kettes pont a napirendi módosítása arról szól, hogy pontosan bevegyük a bűncselekményből származó dolgok befagyasztását, elkobzását a napirendi pontok közé. Nem lehetne esetleg délutánra áttenni? Makovei előadó a délelőtti pontok közé szerette volna fölvenni, ha jól emlékszem. A Eurodac ról szóló jelentés, a második jelentés. Après, après les points, point numéro 9. A kilences pont után következik. Én azt szeretném kérni, hogy az elkobzást és a befagyasztást délutánra tegyük. Après-midi? C'est possible ça? La possibilité... Nos. Hat óra tizenötkor. És holnap reggel szavazunk róla a Makovei jelentésről. Tehát a bűncselekményükből származó ö, dolgok befagyasztása, elkobzása. Tehát a szavazó lista előkészítéséhez időre van szükség, úgyhogy lehet, hogy jobb lenne, ha ma délelőtt vitatnánk ezt meg, nem pedig délután. Nem lehetne akkor kicsit korábbra tenni délután? C'est pas... On verra, on verra, on va voir la... Meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz a rendi pontokkal de mindenképpen dönteni kell arról, hogy most bevesszük ezt a pontot, vagy sem, mert ez egy javaslat. Evel asszony. Elnök úr, tegnap már többször elmondtam, hogy teljesen összejök zavarodva a kétnapos rendet illetően. Tehát akkor, hogyha nem a tegnapi, akkor a mai, mert olyan témák merültek itt föl, amelyek csak úgy hip-hop megjelentek, soha senki nem kérte őket, se az Európai Unió, se a bizottság, se a koordinátorok. És a múlt héten elküldött napirendi tervezetben volt egy olyan, hogy majd még meg kell erősíteni azt a tényt, hogy beszélünk a makovai jelentésről. Időközben tőlem, Ötováristól, Valszúrtól, Holmájer asszonytól, kaptak olyan kérést, hogy a kompromisszumos módosítókat vitassuk meg, mert minden egyes politikai frakciónak gondja van a megfogalmazásukkal. És mi történik? Most még zavarosabb az egész. Úgyhogy elnök úr, a napirenden túl, hát mindenkinek van más feladata is. Milyen munkaidő beosztás ez itt ebben a szakbizottságban? Elnézést. Mrs. Weber, I am austere. Elnök elnézést, a szabályok megkötik a kezemet. Ha egy frakció vagy egy előadó javasolja, hogy valamit napoljunk el, akkor csak a bizottság elé tudom ezt vinni, és önöknek kell dönteni. Elnézést, elnök úr, de ebben a házban az összes többi szakért, szakbizottságban a koordinátorokkal együtt készül a napirend. Mindenki tudja, hogy pontosan mi van. Elnök, itt is pontosan így van. Ezt ön is nagyon jól tudja á, rendszeresen tartunk koordinátori ülést, és minden egyes pontot a lehető legalaposabban megvitatunk. Nekünk van a legtöbb feladatunk ebben a bizottságban, és néha előfordul, hogy az előadó, vagy valaki a frakcióban, mert joga van hozzá, javasolja, hogy napoljuk el. Hogyha ezt a vitát kezdjük el, akkor szeretném tudni azt, hogy akkor most milyen témákat szeretnénk Elnézést, én vagyok az elnök, hogyha tiltakozik, akkor ezt szavazásra bocsáthatjuk, és meglátjuk, hogy elfogadjuk -e ezeket a módosításokat, avagy sem. Mert van egy napi rendünk. A módosításokat javasolták, csak emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy ezeket a módosításokat néhány nappal ezelőtt már előre javasolták, legalábbis úgy tudom. Vannak olyanok. Three weeks ago. Three weeks ago was... Három héttel ezelőtt küldték el a napi rendet. Úgyhogy, ha módosításokat kell elfogadnunk, azért van, mert maguk az előadók javasoltak valamit. Úgyhogy szavazzunk, hogy elfogadjuk, avagy sem ezeket a módosításokat. Jó? Mert pontosan erről van szó. Kérem, válaszoljon arra a kérdésre, hogy lesz-e vita a javasolt kompromisszumos módosítani indítványokról az elkobzásról, a makóvei jelentésről, mert annyi makóvei jelentés van most. Jó, tehát lesz vita, én nem vagyok árnyék jelentés készítő, de támogatom az elképzelést. Úgy tűnik, hogy voltak e-mail üzenetváltások. Mi a helyzet ezzel az elkobzásos makovei jelentéssel? Az új napi renden az áll, hogy elképzelhető egy lehetséges possibly. Pontosan ezt javasoltuk, mondja az elnök, de hát kicsit konkrétabban kellene fölvenni, mint possibly. Nos, hadd mondjam el, hogy ha ezt a pontot fölvesszük, vagy a kompromisszus módosító indítványok megtárgyalását az elkobzott tárgyak ma délelőtt megtehetjük, hogyha a nyolcas pontot töröljük, ahogyan ez már javaslata került a romániai jelentés kapcsán. Ha azt eltöröljük, talán lesz időnk arra, hogy megvitassuk ezt a kérdést, de dönteni kell róla. Én csak javasolom, úgyhogy szavazzunk. Akkor nézzük, hogy elfogadják-e a rendi változtatásokat. This is, this is the way it is. If... Ez a helyzet, így mennek a dolgok hogyha azt az üzenetet adják át nekem, hogy szeretnék a napirendet módosítani, akkor önök fognak erről dönteni. Elfogadják-e azt, hogy a 8-as napirendi pontot elhalasszuk, a Romániáról szó jelentést, ezt, ezt, ezzel egyetértenek? Igen, jó. Akkor van hely a második dolognak, a makovai jelentés ma délelőtti tárgyalása, 11 órakor. Azért van erre lehetőség, mert 8-ast elhalasztottuk egyetértenek azzal, hogy, a, mag, hogy a, a, az elkobzásos makov jelentésről beszéljünk ma délelőtt? Jó, hát akkor megegyeztünk. Jó. Az összes többit pedig azért kell elhalasztani, ami, mert ezt kérték a jelentéstevők. Okay, now we're going to try to include the McAvey report. Jó, akkor a bűncselekményből származó jövedelmek eh, befogyasztása és elkozása a délelőtti napi renden van. Most jönnek az elnök közleményei. Jelentéstevő kinevezése, Sargentini asszony, a jelentéstevője, egy eszmecsere, egy eh, irányelv egy irányelv tervezetnek, amely a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásáról szól. Sargentini asszonyt jelöltük ki továbbá egy hasonló témájú jelentés gazdáják, gazdájaként. Az erről szóló határozatot már ö, legközelebb elolvashatják, hogy ezzel kapcsolatban, és a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, ami az előző üléseket illeti, nincsen semmiféle észrevétel, azok, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Nézzük az első lényegi napirendi pontot, négyes napirendi pont, a jogalkotási eljárásról szóló intézményközi tárgyalások jelenlegi állása. Először Diaz de Mera jelentés, külső határok átlépése, vízumkérdések, Guillaume jelentés, a nemzetközi védelem visszavonásáról. A jelentéstevőknek adom meg először a szót, hogy számoljanak be a tárgyalások állásáról. Tessék, Diaz úr. Köszönöm szépen, elnök úr! A 531 per 2001-es jelentésről fogok beszélni, a tárgyalások állásáról, és ugyanúgy úgy fogom elkezdeni, hogy befejezem. A formák elég puhák, de a, a tartalom nagyon is kemény. A tanács elnöksége ezen irányelvvel kapcsolatban véleményem szerint elfogadhatatlan, tolerálhatatlan, jogtalan, sőt, a parlament számára egész egyszerűen sértő. Nem tartja tiszteletben a parlamentet, mint olyat, illetve nem kapcsolódik ez semmilyen módon, nem koherens az előző, az előző elnökségek véleményével. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban egyetértenek a libés kollégáim. Az legutóbbi események óta az új elnökség óta nagyon, elra, nagyon megromlott ennek, a, eh, ennek az jelentésnek a helyzete. Azzal kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni a jövőre nézve, ezt kell mondanom, hogy olyan események történtek az elmúlt Hónapokban, hogy ugye a december és a januári ülésükről is le kellett venni ezt a kérdést a napirendi pontról. Tehát eléggé bizonytalan a helyzet. A reciprocitás, tehát a kapcsolósség viszonylagosság kérdésével kapcsolatban, és majdnem sikerült elérnünk a tanácssal egyébként egy, egy ö, egy megegyezést. A Koreper erről egyébként december 19-én szavazott, vagy szavazott volna, de a tanács ezzel nem tudott egyetérteni, így aztán a tanács úgy döntött, hogy ezt a kérdést leveszik a napirendről. Ez előtt az árnyékjelentéstevőkkel együtt elgondolkoztunk azon, hogy mit is lehetne tenni. Nagyon egyszerű dolog történt a koreperben, illetve a tanácsban, de azt hiszem, hogy ez kiválóan bizonyítja, hogy hogyan, mi a hozzáállása a tanácsnak ehhez a kérdéshez. A különböző elnökségekkel azért valamilyen eredményeket elértünk a tárgyalások során, ezeket az utolsó pillanatban visszavonni azt jelenti, hogy bizonyos tagállamok nem hajlandók egyes dolgokat elfogadni. Nos, tehát júniusban a Dán elnökség alatt még sikerült elérnünk egy megegyezést, ezt rúgták most fel. Február 1-én az ír elnökség a Jai tanácsadók, vagy J tanácsadók kal egy ülést, ülést hívott vissza a reciprocitás kérdéséről, és az ott bemutatott szöveg radikálisan eltér mindattól, amiről eddig tárgyaltunk. Nyilvánvalóvá vált, hogy teljesen eltér ez a szöveg a ciprusi és más elnökségek léteiről. Az automatikus reciprocitás, hát az automatikusság egyébként eh, igazából időre értendő, és csupán a négy és fél éves időszak legvégén értelmezendő és használandó. Legalábbis a bizottság ezt adta tudtunkra. Ez szerintem kizárólag az elnökség vélemény, az elnökség álláspontja, a tanács többi tagja ezzel nem ér egyet. A reciprocitás kérdésében az írek szeretnének visszatérni a, szeretnénk visszatérni a decemberi szövegtervezetre. A felfüggesztés esetében az írek azt akarják, hogy a százalékok egyáltalán ne szerepeljenek a szövegben, illetve hogy hat hónapos előzetes tájékoztatás időszak legyen érvényben a vízum visszavonása előtt. Elképzelhető, hogy a felfüggesztés esetében sikerül megegyeznünk, de ehhez az kell, hogy a vonakodó tagállamok elfogadják a reciprocitás elvét. Hiszen a jelenlegi állásban a dolgok elfogadhatatlanok számukra. A parlament nagyon komoly végzett ebben a kérdésben, nagyon konstruktíven, nyugodtan álltunk hozzá, de nagyon csalódottak voltunk a tanács álláspontjának megváltoztatásával kapcsolatban. Gyakorlatilag ez lehetetlené tette a megegyezést. Május óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mármint tavaly előtt május óta, azóta 21 hónap tert el, a dánokkal, a ciprusiakkal, az írekkel tárgyaltunk, nagyon sok trilógus volt, nagyon sok technikai, szakértői találkozó, asszisztensek ültek le egymással, voltak jogalkotási tanácsadói ülések, tehát nagyon-nagyon sok találkozóra került sor a, a bizottság, a tanács és a parlament képviselői között. Még magam is egyeztettem Malmström biztos asszonynal, illetve egy levelet is küldtünk Malmström asszonynak, a soros elnökségnek, illetve a tagállamoknak, amelyeket, amelyet aláírt az összes árnyékjelentéstevő. Ebben kifejeztük azt, hogy szeretnénk olyan megegyezést elérni, ami az összes fél számára kielégítő. Konstruktív volt a bizottság is, bár nem mindig egyezett meg a véleményünk, de kétség sem fér ahhoz, hogy a bizottság viselkedése koherens volt, és ez a koherencia összefér, összeegyeztethető azzal, hogy eltér a véleményük, de nagyon is tiszteletben tartottuk egymás véleményét. Ami a tanácsot illeti, a tanács álláspontja fokozatosan változott, és ellentmondásba kever, keveredtek, amit, amiben megegyeztünk Dáni elnökség alatt júniusban, az nem volt, ér, az már érvényet vesztette a ciprusi elnökség alatt, és amivel megegyeztünk a ciprusiakkal, az immáron elvesztette értelmét és érvényét. Azt tesszük, azt tesszük fel, hogy felnőttek vagyunk, illetve hogy Európa érdekében ö, hozunk meg jogszabályokat, de a tanácsi hozzáállás ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Nagyon fontosnak tartjuk a reciprocitás elvét, a viszonylagosság elvét, ezért azt nem tudjuk megérteni, hogy ezt az elfogadhatatlan javaslatot hogy tehették le az asztalra az írek. Nagyon sok az ellentmondás. Nézzük meg a hármas A pontot. Ezt elfogadta a tanács. Így fogalmaznak. Az összes tagállam közösen kell, hogy fellépjen, egységes válaszsal, az, te, a teljes Európai Uniót befolyásoló eseményekre. 3B. A, a teljes vízum reciprocitás olyan uniós cél, amelyet a harmadik országokkal való kapcsolatban kell elérni, és mindezt össze kell egyeztetni az Európai Unió külpolitikájával. Jól hangzik mi? elnézést ironikusan fogalmazok, de egy könnyű kis automatizmus, amely négy és fél évre tolja ki a ö, vízum reciprocitás időszakát, hát ez nem biztos, hogy elfogadható. Hogy folytatódik a szöveg? A tanácsnak végrehajtási jogköre van, és ez a vízumpolitika kényes kérdése miatt indokolható a különböző horizontális külpolitikai kérdésben. A Schengeni a Schengeni övezetben és az Európai Unióban is rendkívül kényes kérdés, ugyanis a vízum reciprocitás. A tárgyalások elején mindannyian tudtuk azt, hogy mennyire kényes ez a kérdés, és ez igaz politikai szempontból, nem csak a tagállamok számára fontos, hanem az összes európai intézmény számára, sőt a parlament számára legfőképpen. Társjogalkotók vagyunk, nem tudjuk elfogadni, hogy minket kizárjanak ebből a jogalkotási folyamatból, hiszen a Lisszaboni szerződés értelében nem, ehhez jogunk van. Nem szabad a parlamentot, parlamentet úgy kezelni, mintha semmi köze nem lenne ehhez a kérdéshez tegnap délután volt az utolsó árnyékjelentős tevőülés, és a, azt, az a döntés született, hogy március 20-án szavazzunk erről a kérdésről. Ennek érdekében az tevők, illetve a titkárság megpróbál azért, megpróbálja azt elérni, hogy konszenzusos javaslatot tudjunk kidolgozni és ebben a parlament véleményét meg tudjuk fogalmazni. Ennek miről is szólna ez? Az intézményközi együttműködésről és kölcsönös megért, tiszteletben tartásról. Elnök úr, említettem, hogy ugyanúgy fogom végezni a mai beszédemet, ahogy elkezdtem. Sajnálatosnak tartom azt, hogy a, a tanács egy jogszerűtlen javaslatot, javaslat alá elő. Nem valószínűleg illegális ez a javaslat, vagy jogszerűtlen, hanem jogszerűtlen. Pont. Szavazáskor a felfüggesztés kérdéséről mindenképpen beszélni kell, illetve el kell ezen gondolkodni. Valószínűleg ugyanis ezt a delegált aktusokkal össze kell kapcsolni. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Diaz úr. Szűkös az időnk. Így állnak a tárgyalások. Erről most nem lesz vita. De látom, hogy itt kezek emelkedtek. Tajons asszony, ön az ennyi te vagy meg az, magadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevők és az álnyék jelentéstevők munkáját, köszönöm a türelmüket, a kitartásukat. Megpróbáltunk megoldást találni a nyitott kérdésre. Az ír elnökség legutóbbi kísérlete, hogy megoldást találjon, nem sikerült. Diaz de Méreo nagyon jól összefoglalta a lényeget, a javaslat elfogadhatatlan és jogellenes. A tanács nem szavahihető partner, és úgy tűnik, hogy ők nem terveznek velünk komolyan tárgyalni. A probléma az, hogy különbözőek az elképzeléseink a kölcsönösségről, és a parlamentben ezt a mechanizmus szolidaritásként értelmezik a tagországok között. A tagországok le szeretnének mondani, úgy tűnik, hogy a kölcsönösségről európai szinten. Már többször megismételtük azt, hogy a feltételek túlságosan szigorúak. Viszont nem engedhetjük meg azt, hogy bizonyos tagországok az intézményközi megállapodásokat a saját nemzeti érdekeik érdekében kihasználják. Nagyon fontos, hogy óvatosak legyünk a párbeszédben a tanácssal, illetve az ír soros elnökséggel. Ezek nagyon érzékeny kérdések, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy választások előtt állunk Németországban is, és nem engedhetjük meg azt, hogy nyomás alá helyezzenek és zsaroljanak bennünket. Ez egy nagyon érzékeny téma, a vízum megadásáról van szó. Március végén lesz szavazás, és a következőkről fogok elgondolkodni. Hogyha tagországok nem tartják magukat a megállapodásokhoz, úgy nem fogjuk tudni támogatni a kompromisszumokat. És akkor erre a témára még egyszer vissza kell majd térnünk. A jelentéstől is kér szól, kér, kér szót Weber asszony. Köszönöm szépen. Ebben a parlamentben nagyon ritkán fordul elő az, hogy konszenzus alakul ki, és el kell mondjam azt, hogy ebben a jelentésben is igenis sikerült elérnünk ezt a, az egyetértést, ez pedig köszönhető a jelentés tevőn kitűnő munkájának Diaz Demera úrnak, és tegnap megállapodtunk abban, hogy teljes mértékben követjük az ő javaslatait, hiszen elfogadhatatlan az, hogy megengedjük, hogy a tanács így viselkedjen, és hogy mi ne reagáljunk megfelelően. Köszönöm. Köszönöm, Danuka asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani Diaz Mera úrnak az elgondolásaiért. Támogatni szeretném őt. A mi frakciónk nem örült a felfüggesztési mechanizmussal kapcsolatos kompromisszumnak, az orientáció szavazáson tartózkodtunk, de most már látjuk azt, hogy ezek a kompromisszumok nem működtek, Hát továbbra is erősítenünk kell a saját álláspontunkat, illetve esetleg delegált aktusban kell gondolkodnunk, májciusban szavaznunk kell, és azok az árnyos jelentésevők, akik már felszólaltak és tegnap eljöttek az ülésre, teljes mértékben támogatják a jelentésünket. Köszönöm, hogy az elnök Ernst asszony. Köszönöm szépen. Tegnap beszéltünk erről a témáról, és asszisztensem is világosra tette ezt. Tehát nagyon sokáig egyeztettünk arról, hogy hogyan viselkedjünk ebben a témában, és személyesen még egyszer köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, mi őt nagyon-nagyon támogatjuk. Köszönjük szépen a az elhangzottakat. Ez igazából egy botrány. Nem tudtuk azt, hogy nevessünk, vagy sírjunk-e, amikor elolvastuk a tanácsjavaslatát. Nem lehet normális módon ilyesmire reagálni. Öt évre tettek javaslatot, a parlament nem csak, hogy kizárták, hanem a bizottságot is megfosztották bizonyos kompetenciáktól, tehát a bizottságnak sincsen érdekában, hogy elfogadja a javaslatot. Vannak, akik kölcsönösséget szeretnének, vannak, akik pedig nem. Vannak olyan helyzetek, ahol nem tudunk tovább lépni, és ezt el kell fogadnunk. Hát miért kövessünk valami olyasmit, ahol falba ütközünk? Ez vonatkozik a teljes Schengeni anyagra, a Schengeni rendeletekre, mindenütt igaz ez, és mindenütt ugyanabba a falba ütközünk és hogyha a tanács egyszer ezt mondja, másszor azt, akkor nem megbízható partner. Támogatjuk a szavazást március 20-án, és én nem látom más módját mindennek. Már másfél év telt el a vitákkal, és nem tudom már hányadik javaslat került itt az asztalra, lehet, hogy már a 15. vagy 20. javaslatról beszélünk, ez így nem elfogadható tovább, ezt pedig tudomásul kell venni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök köszönöm az árnyék jelentéstevők felszólalásait, a jelentéstevők felszólalásait. Nagyon világos kijelentéseket tettek, tehát ez úgy tűnik, hogy végleges az ítélet. És a konszenzus úgy tűnik, hogy nincs meg. A következő pontot vegyük rövidre. Antonescu úr kap szót a jelentésével kapcsolatban a jogi eljárásokhoz való hozzáférés a téma. Antonescu asszony. Președinte, dar o să încerc să fac o prezentare cât mai succintă. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon rövid leszek. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy a, az irányelv tervezet alapjogokat állít fel, tehát alapnormákat azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unióban minden egyes gyanúsítottnak legyen joga ügyvédi képviselethez, és tudjon kommunikálni a konzulátusokkal, illetve jogtanácsadóval, rokonokkal, családtagokkal. Júliusban szavaztunk már erről, a tanács általános megközelítést alakított ki júli, július 2012. júliusában a tárgyalások szeptemberben kezdődtek el a tanácssal. A ciprusi elnökség alatt három triológusra kerül sor, és nagyon sok árnyékjelentéstevő ülés is volt, illetve szakértőülés is. A ciprusi elnökség alatt nem sikerült megegyezni, aztán januárban újra kezdtük a tárgyalásokat az ír elnökséggel. Két triológus volt eddig, a másodikra tegnap került sor, nagyon sok árnyékjelentés tevőülés is volt, illetve szakmai, szakértőülés is. Szeretnék arról beszámolni, hogy minden egyes része ennek az irányelv tervezetnek még nyitott, folyik mindegyikről a tárgyalás. Eddig konstruktív volt egyébként a tárgyalás eddig, nagyon komoly előlépés történt. Ne felejtsük el azt sem, hogy a parlament kezdeti álláspontja merőben eltért a tanács kezdeti álláspontjától, és most pedig úgy néz ki, hogy számos kérdésben sikerül majd kompromisszumot kötnünk a tanácsa, azért még vannak eltérő vélemények, álláspontok is, sőt, homlok egyenest eltérő vélemények bizonyos részletkérdésekben. Szeretnénk köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek, mert nagyon elkötelezetten dolgoznak ezen a jelentésen, és az asszisztenseink is, a kollégák is nagyon sokat segítenek. Nagyon komoly adatmennyiséget sikerült összegyűjteni, háttéranyagot. Tudjuk, hogy mennyire fontos és kényes, érzékeny ez a, ez a téma. Egyébként nagyon jól tudtunk együttműködni itt a parlamenten belül, és remélem, hogy a jövőben így folytatódik a munka, és remélem, hogy sikerül a tanácssal megegyezni. Jelenleg ez a helyzet, nem szeretnék itt most részletekbe bocsátkozni, mert elidett elnök úr, hogy nincs sok időnk. Tehát részletesen nem szeretnék eh, minden cikket külön tárgyalni, de szívesen válaszolok kérdésekre, hogyha a kollégák úgy gondolják. Elnök, köszönöm szépen, Antuleszki azt mondja, jelent, árnyék jelentéstevők kívánnak-e kérdést feltenni, vagy észrevételekkel élni? Nem? Látford asszony? Igen. Csak annyit szeretnék mondani, hogy Antoneszko asszony kiváló munkát végez, mindenkire, mindenkit meghallgat, és nagyon komoly bizalommal fordulok felé. És nagyon köszönjük a titkárság kiváló munkáját is. Elnök, köszönjük ezt az észrevételt, és hogy ilyen rövid volt, most Guillaume asszony következik. Port jelentéséről fog beszámolni a nemzetközi védelemről. Ez is rövid lesz, elnök úr, hogy egy kicsit ö, időben legyünk. Nos, a háromoldalú tárgyalásokra december 17-én került sor, ezeket 2012-ben. Nyilvánvalóan szokás szerint olyan szabályok szerint, hogy semmi sem jóváhagyott, amíg minden nem jóváhagyott. Azért utalni szeretnék arra, hogy a legtöbb témában a társelőadók megegyeznek, és ezt tiszteletbe tartják, legalábbis eddig, reméljük a jövőben is így lesz. Az egyensúlyra vonatkozó stratégia, amit szeretünk volna tiszteletbe tartani, a jogok tiszteletben tartása, az eljárások tiszteletben tartása, illetve azt a politikát kell követnünk, hogy másképp fogalmazunk meg dolgokat. Itt a nemzetközi védelmet kérők szükségleteihez kell alkalmazkodni, illetve a tagállamokéhoz, akik tiszté, szintén tiszteletbe tartják azt az európai szellemet, amelynek értelmében ez megszületett. Két tárgyalás van még, kisé komplikáltak ezek, két cikk témájában. A 24-es a ö, kínzások áldozatai, a 25-ös a kíséret nélküli kiskorúakról, illetve arról, hogy külön kell kezelni ezt a két ö, különösen kiszolgáltatott lakosságcsoportot. Úgyhogy a kérdés ugye felvetődik összefoglalva és részletekbe menés nélkül, hogy igen vagy nem lehet ö, olyan elbánásba részesíteni ezt a két csoportot, amely megfelel ö, a szükségleteiknek, és hogy tudunk erre válaszolni. Az utolsó háromoldalú tárgyalások során az Európai Parlament új javaslatot fogalmazott, meg a két cikk megfogalmazását illetően. Az írelnökség, üdvözlöm az írelnökséget itt, nagyon komolyan foglalkozott a kérdéssel, jelenleg ö, gondolkodik azon, hogy hogyan lehetne módosítani ezt a két cikket, és várjuk az ellenjavaslatokat. Persze nyilván azt reméljük, hogy elvárásainknak megfelelnek, és hogy ezek a megfogalmazások és szövegek megfelelő és hatékony választ jelentenek majd az irányelvnek. Még egyszer el kell mondanom, hogy nehéz lesz megindokolni egy olyan megközelítést, amely nem megfelelő választ ad. Ezen két igen kiszolgáltatott, a lehető legkiszolgáltatottabb csoport elvárásainak. Nyilván az árnyékjelentés készítő kollégákkal nagy érdeklődéssel várjuk a megjegyzéseket, és reméljük, hogy az utolsó három oldalú tárgyalásokat kell majd megrendeznünk, hogy véglegesítsük ezt a szöveget, hiszen tudják, hogy eléggé bonyolult szövegről van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, Guillaume asszony. Vixom. Árnyékjelentés készítők? Igen, Vixom asszony. Köszönöm szépen. Először is. Szilvi, nagyon köszönöm ezt a kemény munkát. Éjjel-nappal dolgozott ezen a borzasztó kom- komplikált témán. Végre látjuk már a fényt az alagút végén, úgyhogy biztosítom arról, hogy mindenképpen támogatjuk ezt a munkát, amit előadóként végez. Főleg a kínzások áldozatai, illetve a kísérlet nélküli kiskorúak vonatkozásában, vagyis a 24. és 25. cikk témájában a két teljesen kiszolgáltatott csoport vonatkozásában figyelembe kell venni azt, hogy ők a legkiszolgáltatottabbak itt az európai földrészen ma, és védenünk kell őket. Úgyhogy teljes mértékben támogatom az eddig előfeszítéseit, és tényleg arra kérem az elnökséget, a tanács elnökségét, hogy vegye komolyan az Európai Parlamentet és a bizottságot is. Itt összefogtunk, és támogatnunk kell az előadó álláspontját. Köszönöm. Nos, ami az egész csomagot illeti, már szinte a megoldásnál vagyunk, és ezt ígértük az európai állampolgároknak 99 óta. Úgyhogy most már tényleg eljött az idő, hogy minél előbb zárjuk is le. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a nyilatkozatot. Ha nincs további árnyék jelentés készítő, aki hozzá szeretne szólni ehhez a ponthoz, akkor az eddigi ek alapján tovább léphetünk az ötös napi rendi pontra, ez pedig nem más, mint az európai kábítószerpiacról szóló első jelentés. Wolfgang Götz úr fog minket tájékoztatni erről. Üdvözöljük Önt! Ő az Európai Kábítószer és Kábítószer Függőség Monitorozó Központjának elnöke, akik az Európollal együtt átfogóan elemezték az európai kábítószerpiacot, a termeléstől, a tiltott kereskedelmen át a kábítószer függőségig, és ajánlásokat fogalmaztak meg. Az eladást követően lesz egy kis időnk a kérdésekre, úgyhogy az összes rendelkezésre álló időnk olyan 45 perc. Először Götz úr fog szólni hozzánk, és aztán utána Örting úr, aki a komoly és szervezett bűnözéssel foglalkozik, bűncselekményekkel. úr, parancsoljon, ön a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyem és uraim, nagy öröm számomra, hogy az Európában dolgozó kollégámmal együtt beszámolhatok önökről az első piaci jelentésről. Három héttel ezelőtt indult be a jelentés, Malmström biztos asszony kérésére. Ezen kívül mi már Körülbelül tíz éve dolgozunk együtt, ez több közös kiadványban is megtestesült. Első alkalommal fogtunk azonban össze, hogy stratégiai elemzést készítsünk teljes mértékben a kábítószer piacról. Tulajdonképpen ügynökségeink együttműködése biztosítja azt, hogy Európa megfelelően reagáljon az ezen a téren jelentkező kihívásokra. Az elmúlt évtized során lényegesen megváltozott a világ a globalizáció, technológiai fejlődés miatt, illetve ahogy az emberek dolgoznak, illetve szórakoznak. Ez nyilván kihatott a piacra is. Egész más már a piac, és a mi politikáinkat és reakcióinkat is a realitásokhoz kell alakítani. Hogy pozitívumokról is beszélhessek, A heroinnal kapcsolatos problémák szerencsére visszaestek Európában. Ez annak köszönhető, hogy megfelelően léptünk fel. De azt el kell fogadnunk, hogy a kokain és az egyéb anyagok most már jelentősebbé váltak itt az európai piacon. A fogyasztók gyakorta többféle anyagot használnak, vagy az egyik kábítószer kiváltja a másik fogyasztásuk során, attól függően, hogy mennyire állnak rendelkezésre, milyen minőségűek szerintük, és mennyibe kerülnek. Azt hiszem az üzenet az, hogy ma már nem lehet csak egy kábítószerre koncentrálni. A piacot kell figyelemmel kísérnünk, és mindezt megtalálják a jelentésünkben is. új kábítószerek vonatkozásában ez még fontosabb, és ez a legnagyobb kihívás számunkra. Hiszen ezek teljesen új módon és rendkívül gyorsan jelentkeznek a piacon. 72 új anyag jelent meg a piacon, 49 2011-ben, és 2030 anyag, 230 anyagot azonosítottak az európai piacon. Most már elterjedt az egész világon ez a jelenség. Gyakorta koktélokat dolgoznak ki tiltott laboratóriumokban, és rendkívül vonzó csomagolásban dobják őket a piacra. Egyre több fiatal próbálja ki ezeket az anyagokat, mégpedig olyanokat, amelyekről nem sokat tudunk. Az internet innovációs eszköz ezen a területen, és új virtuális piac. Ez azt jelenti, hogy új tendenciák jelennek meg világszerte, és gyorsabban kerülnek felhasználásra, mint korábban. A közelmúltban egyre több 700 olyan internetes pontot azonosított, amelyek értékesítik ezeket az anyagokat az Európai Unióban. Most a kannabiszra szeretnék rátérni, mert ez ma is nagyon sok helyen jelen van a kábítószer piacon. Akár csak a szintetikus kábítószerek vonatkozásában a, a kanabisz is fogyasztásra kész, ez lesz a tendencia a jövőben. Ma szinte minden új tagállamban is használt, és gyakorta ö, sok helyen termelik. Itt nem szabad elfeledkezni arról, hogy az ilyen módszerekkel létrehozott kanabisz károsabb az egészségre. Az európai kanabisz kereslet vonatkozásában annyit tudunk elmondani, hogy az Európai Unióban és Norvégiában 2500 tonnát ö, fogyasztanak, kb. 18 milliárd eurós értékben. Olaszország, Spanyolország, Franciaország a leginkább fogyasztó, ami a füvet illeti, az Egyesült Királyság például. Ott van az ecstasy, az amfetaminok, ezek a kábítószerek most már jelentősebb szerepet foglalnak el az európai piacon az előállításuk és fogyasztásuk szempontjából. A kokain a második leggyakrabban használt tiltott anyag a kannabisz után. Spanyolország, Portugália a belépő pont Európában. Délnyugat-Afrika az útvonal, de vannak újabb útvonalok is. Egyre inkább kifinomult vegyi technológiákat használnak, hogy a kokaint felhasználható anyagtól térítsék el. Az Európai Uniós laboratóriumok állítják elő, főleg Hollandiában, kisebb mértékben Belgiumban, Lengyelországban és Litvániában. Itt egyre összetettebb a szintetikus kábítószerek előállítása, gyakorta olyan vegyi anyagokból, amelyeknek nem szabályoztak. Az EU jelentős exportálója is az amfetaminoknak és az extazinek. Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy csak akkor tudunk hatékonyan reagálni ezen fejleményekre, amelyeket tapasztalunk az EU piacokon, hogyha megbízható adagok, adatok, méreható elemzés és intelligens reagálás alapján járunk el. Új termékek, új technológiák, új megközelítések jellemzik a piacot, de közösen együttműködünk azért, hogy ezekre rátaláljunk, és megfelelően reagáljunk ezekre, sőt, meg, megelőzően léphessünk fel. Hogyan tudunk még hatékonyabban följárni? Ez azonban csak az érem egyik oldala. A jó eredmények eléréséhez csökkenteni kell mind a keresletet, mind a kínálatot. Nagyon fontos, hogy Európa hogy áll ehhez hozzá. A két aspektus ugyanis kiegészíti egymást. Hölgyem és uraim, elnök úr, úgy gondolom, hogy az EU kábítószerpiacának jelentése nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet hatékonyabban fellépni közösen, és tényleg nagyon örülök, hogy az ügynökségnek lehetősége volt az Európol ezen, ebben a rendkívül fontos témában együttműködni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Götz úr, köszönjük az előadását. Nagyon fontos munkát végez az MCDDA. Most pedig az Európa képviseletében eh, Ötting úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívták az Európolt a szakbizottsági ülése, és ezt a közös jelentést bemutathatom. Götz kollégámmal együtt eh, nagy hatással volt ránk az együttműködés, és nagyon fontos hogy bizonyos kompetenciákat összevonjunk, és így jobb eredményt érünk el. Itt inkább a rossz oldalát látjuk a dolognak az Európa részéről, és hogyha két dolgot összevetjük egymással, a két kialakított képet, akkor ez akár pozitív is lehet. Euróban, Európában 1,4 eh, millió drogfogyasztó van, illetve drogfüggő több mint két millió az extazit használók száma. Mindenütt jelen van a kábítószer, egyetlen közösség, város sincs megkímélve, ettől még a vidéki térségekben is találhatunk ennek következményeivel. Nagyon gyakran gyilkosságot, bűncselekményet, bűncselekményeket von mindez maga után és a drogfüggők pedig nagyon gyakran bűncselekményeket követnek el, mert egyébként nem tudják kifizetni ezeket a drogokat. 27% a bűncselekményeknek Európában kábítószer fogyasztáshoz köthetőek, és ez az egyik legnagyobb terület a nemzetközi drogcsempészet, az egyik legfőbb tevékenysége ezeknek a szervezett csoportoknak nem csak kábítószerekkel, nem csak egy típusú kábítószerrel foglalkoznak, hanem más típusú árukkal, de a kábítószerek nagyon fontos szerepet játszanak, változtatják a csempészeti módszereket, éppen ezért megnehezítik a bűnüldöző szervek munkáját. Amikor megpróbáljuk megállítani őket a határokon, megpróbálnak más módozatokat találni. Nagyon gyakran postai szolgáltatásokat, hajózási konténereket, tehát legális kereskedelmi szállítási mód, módozatokat választanak a kábítószer szállításához. Nézzék meg a Rotterdami kikötőt, és nézzék meg a konténereket, a kék vagy sárga konténereket. Itt is nagyon gyakran találunk kábítószereket. A ripon rip-off módszer az egyik legfontosabb módszer. Nagyon gyakran jelentős szervezés áll mindez eh, mögött. És egy hasonló eljárást használnak eh, a megérkezési kikötőben is. Számos tranzitponton keresztül próbálják átjuttatni az árut, és ahogy Götz úr elmondta, a kokain továbbra is legfőképpen Dél-Amerikában termesztik. Nagyon gyakran fekete Afrikán keresztül más kikötőket is elérnek ugyanabban a konténerben. Az internetes technológia pedig nagyon fontos módszerré vált a kereskedelemben, és nagyon gyakran használják drogértékesítésére. Az interneten tulajdonképpen bármilyen kábítószerhez hozzá lehet férni, úgy érzik a fogyasztók, hogy ha nem kerülnek közvetlen kapcsolatba a drogterjesztőkkel és interneten vásárolnak, akkor sokkal tisztább módszer ez. Nagyon gyakran a pizza hát kiszállításához hasonlóan jutnak hozzá a kábítószerekhez. Vannak úgynevezett fekete hálózatok, paypal is fizetnek, illetve különböző vízakártyákkal, illetve készpénzzel, és nagyon nehéz nyomon követni éppen ezért a pénz áramlását. Az új európai kiberbűnözés elleni központ remélhetőleg szintén hozzájárul majd a bűnöldözési munka erősítéséhez. A kokain, kokain a kanabisz utáni leggyakrabban kereskedelembe bocsátott ö, drog, és nem Európai Uniós bűnözők is bekapcsolódnak ebbe a kereskedelme. A kokain piac erőteljesebb liberalizációja eh, kapcsán Európába tudnak importálni kábítószereket. A kolumbiai kartellek elleni küzdelmet az ottani bűnöldöző szervek és a rendőrség is igyekszik megoldani. Az európai szervezet bűnö, bűnöző csoportok nagyon gyakran a mexikai, mexikói szervezetekkel kapcsolódnak össze. És az Európai Unióban is hasonló folyamatokat érzékelünk. Együtt kell dolgoznunk azon, hogy a károkat minimalizáljuk. Nagyon fontos, hogy minden érintett, a rendőrség, az iskolák, a politika, politikusok bekapcsolódjanak ennek az üzenetnek a közvetítésébe, hogy nem jó dolog kábítószert használni. Götz úrnak szeretnék köszönetet mondani a nagyon-nagyon jó együttműködésért, és remélem, hogy az Európai Parlament munkáját is segíthettük. Köszönöm, hogy meghívtak az ülések. Köszönöm, Ötting úr. Most megnyitom a vitát. Szippel asszony, parancsoljon. Ja, vielen Dank. Ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Frage. Köszönöm szépen, csak egy nagyon rövid kérdésem van. Hogyha jól értettem az Európol kollégáját, akkor utalt arra, hogy a bűncselekmények, a drogokkal összefüggésben, a szervezett bűnözéssel, kereskedelme kapcsolatban az egyik legnagyobb bűncselekmény területet jelent az Európai Unióban. Éppen ezzel meg szeretném kérdezni azt, hogy ez azt is jelenti-e, hogy az Európolnál és a nemzeti hatóságoknál a drogellenes bűnüldözés középpontban áll-e, illetve hogy minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy itt aktívan tudjanak fellépni. Köszönöm szépen, Antonescu asszony. Domnule președinte, doresc să mulțumesc și eu. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, vendégeinknek. Szeretnék utalni egy olyan kérdésre, amire Götz úr utalt, az úgynevezett legális drogok kérdésére. Ez egy nagyon komoly, és véleményem szerint rendkívül veszélyes jelenség, amely egyre nagyobb volumenű problémát jelent Európában. Erről a kérdésről már korábban is beszéltünk, például az ENVI szakbizottságban. Az Európai Uniónak többet kell tennie az ellenőrzés, illetve a tiltás kérdésében, ugye ezek úgynevezett legális kábítószerek. Miért hívjuk őket legálisnak? Hát azért, mert nem tiltottak. Azért nem tiltottak, mert nem ismertek ezek, mert olyan gyorsan újul meg a kábítószerpiac a globalizáció hatására, hogy nagyon nehezen ellenőrizhető folyamatok ezek. 2010 óta a bizottság azt ígéri, hogy kiértékelik majd ezt a kérdést, és a vonatkozó jogszabályokat módosítják majd. A 307 per 2005-ös jogszabály vonatkozik erre, de sajnálatos módon ennek egy nagyon hosszú, hosszadalmas, nehézkes folyamattal lehet érvényt szerezni. A ti, nagyon hosszos, hosszos a folyamat, ahogy egy ilyen legális kábítószert fel lehet venni a tiltott szerek listájára. 97-ben 10 kábítószert, illetve legális kábítószert értékeltünk ki, de hát ez nagyon rég volt már, és abban mindenki megegyezik, hogy abban mindenki egyetért, hogy kizárólag összefogva együtt tudjuk ezt a problémát megoldani. A tagállamok tehetnek lépéseket, de hát az interneten is értékesítenek ilyen legális drogokat, így nem lehet csupán tagállamokra bízni ezt a problémát. A kérdés csak az, hogy hol tart a jogszabály kiértékelésével a bizottság, mikor tesz új jogszabályra javaslatot a bizottság, hiszen nagyon komoly probléma ez jelenleg Európában. Köszönöm. Köszönöm, Hedasszony. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megköszönöm a vendégeknek ezt a nagyon érdekes bemutatót. Valóban. Európát sújtja ez a probléma. Láthatjuk, hogy egyre többen élnek kábítószerrel, főleg a fiatalok körében nagyon könnyen hozzá lehet jutni a kábítószerhez, gyak, gyakorlatilag majdnem olyan könnyen, mint az alkoholhoz. Egyetértek azzal, amit az imént elhangzott. Szerintem is a kábítószerekről szóló jogszabályt felül kéne vizsgálni a bizottságnak. A felelősség kérdésében is megoldást kell találni. Ez is nagyon fontos. Európa általában szintetikus kábítószert állít elő, ezt tudjuk, de azért elgondolkodhatnánk azon, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban tenni. Talán reagálni tudnunk kéne. El kéne tudni kerülni azt, hogy Európában ilyen szintetikus drogokat állítsanak el. Elnök, köszönöm szépen, hogyha nincs további hozzászólás, akkor visszatérünk vendégeinkhez. Götz úr, vagy Öting úr, nem tudom, hogy Kikérszod először. Öting úr, igen, köszönöm. Az első kérdést leginkább a rendőrségre nekintézték, tehát hogy vannak-e külön célzott egységek a nemzeti tagállami rendőrségben, illetve az Európolban. Ez a probléma olyan súlyos, hogy külön egységek kellenek ehhez, ez volt a kérdés mögött. Hát jelenleg elmondhatjuk azt, hogy a szervezet bűnözés csúcsán változás van régebben voltak specializált bűnözők, van, aki széfeket tudott kinyitni, van, aki betörni tudott, stb. stb. A szervezett bűnözésben az a helyzet, hogy nem csupán kábítószerekkel foglalkoznak például, hanem több mindenhez értenek. Tehát minden olyan áruval foglalkoznunk kell, amelyel kereskednek a szervezett bűnözők. A prekurzorok előállítása, származási helye megkülönbözteti ezt a kábítószerektől. Ugye vannak külön egységeink erre, de vannak olyan egységeink, amelyek megvizsgálják a szervezet bűnözést, tehát az összes általuk használt árut, ez az összesen árut megvizsgálják, amelyekkel kereskednek a a szervezett bűnözők. Tehát globális a megközelítésünk, és remélem ezzel tudnak, ezzel megválaszoltam a kérdését. Götz úr, köszönöm szépen. A másik két kérdés azzal foglalkozott, hogy, mi, hogy mit lehet tenni a legális kábítószerekkel. Ezeket azért hívják legális kábítószernek, mert ugye angolul legal high, mert nem tiltottak ezek, tehát alapvetően eléggé bátorító, pozitív konnotációja van ezeknek a legális kábítószereknek, pedig a hatásuk egyáltalán nem pozitív. Jelenleg mit tesz a bizottság? Hát erre a bizottság képviselőnek kéne válaszolni, de azt tudom, hogy jelenleg dolgoznak azon, hogy új szöveget fogalmazzanak meg, és a 2005-ös tanácsi, tanácsi határozatot átdolgozzák, és más jogszabályjal dolgozzák át. A 2005-ös rendszer egyébként elég jól működik, de azért ennek is vannak határai. Most született nemrégiben egy tanácsi határozat, ezen anyagokról, és, egy, és a tanács az 5E10-es, 5ET e anyaggal kapcsolatban kér tőlünk egy elemzést. ezen dolgozunk most. tehát azért vannak korlátai a jelenlegi jogszabályoknak, például a törvényszéki orvosláshoz, illetve a törvényszéki laboratóriumokhoz nem tudunk megfelelően kapcsolódni. Ezt kéne javítani, jó lenne, hogyha amikor itt a szakbizottságban beszélnek erről, akkor erre is odafigyelnének. Talán ez lenne a előremutató hozzáállás. Hogyan lehet hatékonyabbnak lenni ezen a területen? Korábban elmondtam, hogy nem tekinthetjük külön-külön a különböző kábítószereket vagy prekurzorokat, hanem globális megközelítésre van szükség, ezt a kollégám is elmondta, tehát az összes árut együtt kell vizsgálni, amivel, amiben a szervezet bűnözők utaznak. A tagállami szervek azt hiszem, hogy képtelenek arra, hogy ezzel a kérdéssel egyedül foglalkoznak. Lehet, hogy nagyon nagy volumenű szervezetek ezek, vagy szervek ezek tagállami szinten, de egyedül nem képesek szembenézni a problémával, meg kéne nézni azt, hogy uh, hogyan lehet a jelenleg rendkívül korlátozott EU-s kábítószer kompetenciát kiszélesíteni, bővíteni. Jó lenne, hogyha komolyabb hatásköröket vindikálhatna magának az EU. Szerintem kizárólag globális, vagy európai szinten lehet ezzel a problémával foglalkozni. A szervezet bűnözőket nem kötik a határok, jó lenne, hogyha minket sem kötnének. Köszönöm, elnök! További kérdések? Nincs több kérdés. Akkor köszönet mind a két vendégnek, Götz úrnak és Öting úrnak is az expozéért. az európai kábítószer piacról, illetve a ezen igen komoly kihívás részleteiről szóló jelentésnek. Polgárok biztonsága szempontjából ez egy nagyon fontos kérdés. Nekünk, európai parlamenti képviselőknek az a kötelességünk, hogy az európai polgárok érdekeit szolgáljuk. Térjünk át a következő pontra, ez is a kábítószerről szól. A kábítószer prekurzorokról szól, 273 per 2004 EK rendelet módosítása. Head asszony ennek a kérdésnek az előadója. A jelentéstervezetet fogjuk megvitatni. Még egyszer köszönet a vendégeinknek, akik Lisszabonból és az Európoltól jöttek. Hed asszony, tessék. Tack så mycket ordförande. Ja, eh, det är ganska... Köszönöm elnök úr a szót. Eléggé szakmai jellegű kérdésről van szó a kábítószer prekurzorok témájában. Olyan vegyi anyagokról van szó, amelyeket például a gyógyszerészetben használnak, vagy a műanyagok előállításában perfum, parfümökben vagy mosószerekben. De föl lehet használni őket tiltott drog előállításra is. A különböző normáknak megfelelően van egy olyan engedélyezés és regisztrációs rendszer, amelyekben a prekurzorokat ellenőrizhetjük az Európai Unióban. Az elmúlt évek során azonban különböző kritikák érték nemzetközi szinten a prekurzorokat, Elsősorban egy olyan anyagról szólva, amely az etetcsavanidridre vonatkozik, ez röviden AA. Ezeket a műanyagok, a parfümök előállítása, de a kokain, heroin és az amfetamin, amfetaminok, Európa, EU. amfetaminok előállítására is felhasználják. Ez okozza a legnagyobb halandóságot a kábítószerfogyasztók körében. Hallottuk az előadást az Európai Uniós kábítószerpiacról, és hát van egy csomó olyan bűnszervezet, akik felhasználják az AA-t, vagy az ecetsavan hidridet. Úgyhogy javítani kellene a jelenlegi helyzeten, ami az AA-t illeti, a delegált aktusok segítségével a bizottságnak megfelelő rugalmas lehetősége lenne arra, hogy fellépjen, hogyha kábítószer piaci tevékenységről van szó. Nyilván mindez parlamenti ellenőrzés alatt. Aztán, ami a regisztráció harmonizálását illeti, ennek fenntarthatónak kellene lennie, hogy elkerüljük azt, hogy a leggyengébb pontjait kihasználhassák a bűnözők. Egy adatbankra van szükség, pozitív szemléletre, hogy megerősíthessük az Európai Unióban használt prekózorok nyilvántartását. Úgyhogy a bizottsági javaslatot támogatom, bár szerintem bizonyos elemeit meg kellene erősíteni, főleg az adatvédelmi aspektusokat, és főleg ezen adatok felhasználását. Ezeket tisztázni kellene, főleg azt is, hogy ki férhet hozzá az adatbankhoz, ezt korlátozni kellene. Ezen kívül ami a kábítószer prekurzorokat illeti, a legutóbbi fejleményeket követni kell. Három éve jóvá hagyta már a két intézmény azt, hogy hogyan működik mindez, illetve oda kell figyelnünk az adatbank működésre is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Az előadónktól hallottak alapján, vagy esetleg más intézmény, bizottság? Az Európai Bizottság képviselője Klaus Berend úr. Köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönöm Hedasszony jelentését. Nagyon gyorsan készült ez el. A bizottság mindenképpen egyetért önnel abban, hogy biztosítani kell azt, hogy megfelelő védelmet élvezzenek a személyes adatok. Nagyon sok módosító indítvány is fogalmazott meg eh, ebben a témában. Összességében szeretnék önnek köszönetet mondani, hogy támogatja eh, a javaslatot jelenlegi formájában. Ahogy ön is említette, ennek célja, hogy konkrét problémákkal foglalkozzon a közelmúltból, amelyek az ecercsav anhidridre vonatkoznak módosító indítványai kapcsán azt tudom elmondani, hogy a legtöbb teljes mértékben elfogadható a bizottság számára, azért van egy-két dolog, amit meg szeretnék jegyezni. Ezek kicsit komplikáltabbnak tűnnek. Először is. Kis logikai kapcsolat hiányát fedeztük fel a különböző kényes adatok felhasználásának korlátozása a hatos módosító, illetve a 14-es módosító között, amely a 8.1-re vonatkozik a 95-ös irányelvből. Úgy tudjuk számomra, hogy ez talán jobb opció. Ezen kívül az előadó azt is javasolta, hogy korlátozzuk a hetes módosítóban két évre az adatok tárolását itt csak annyit szeretnék elmondani, hogy a jelenlegi rendelet értelmében már van egy olyan szabály, hogy három évig kell minimum ezeket az adatokat tárolni, és eddig a gyakorlatban semmi problémát nem jelentett. Ezen kívül van egy kapcsolat a külső kereskedelmévehez, és a vámkódexnek megfelelően egyébként is olyan kötelezettségünk van, hogy három évig tároljuk az adatokat. Úgyhogy Ennyit szerettem volna elmondani a logikai kapcsolatról, meg a külkereskedelmi kapcsolatról. Aztán van egy apróság a 11-es módosítóval. Tökéletesen megértjük, hogy a felhatalmazáson alapuló aktusok vonatkozásában pontosítani kell, hogy milyen fajta adatokat kell begyűjteni és feldolgozni. Ezzel csak az az egyetlen egy problémánk, hogy a following the delegated acts hogyan került megfogalmazása, Mert a lefoglalások és különböző anyagok lefoglalása és leállítása már megjelenik itt, és biztosíthatom az előadót, hogy ezen első lépésben nincsen adatgyűjtés és feldolgozás. Csak agregált statisztikák készülnek a lefoglalások, illetve a leállított szállítmányok vonatkozásában. Aztán nagyra értékeljük azt az elképzelést, hogy persze ö, utána kell néznünk annak, hogy a javasolt módosító indítvány milyen hatékony. Mi öt éves időtartamot javasoltunk, ö, tehát öt év leteltével tennénk ezt meg, ö, az előadó három évet javasol. Nos, mi azért öt évet javasoltunk, mert a jelenlegi rendelet értelmében ez volt az értékelési kötelezettség határideje, három év után, és mindenki úgy döntött, hogy ez túl rövid idő ahhoz, hogy lássuk a hatást. Mert másfél év után kezdjük a konzultációt, hogy három év után elkészüljön a jelentés. Ezért javasoltuk tényleg az öt évet, hogy valóban lássuk, hogy a módosított rendelkezések milyen hatékonyak. Gyakorlatilag ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm elnök úr a szót. Thanks the Commission. Representative, maybe the Irish press... Köszönöm szépen. Az ír soros elnökségnek adom meg a szót, ha szeretnének szót kérni. Vannak-e képviselők, akik szót szeretnének kérni? Pikker úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon rövid megjegyzésem van. Azt gondolom, hogy ez a jelentés kiegyenlített, nincsenek különösebb bonyodalmak vele, csak két rövid megjegyzésem van. Az első megjegyzésem a bizottság által felvetett pontokra vonatkozik. A jelentés tevő azt javasolja, hogy háromról két évre csökkentsük ezt az időtartamot. Meg szeretném kérdezni, hogy miért? Hiszen a három évet is el tudjuk fogadni. Nem látom okát annak, hogy miért kéne két, háromról két évre módosítani ezt az időtartamot, de szívesen várom az érveket. A 14-es módosítóra szeretnék még kitérni. Itt megpróbálják még egyszer részletesen tükrözni azt, hogy az információt csak a rendelet céljaira lehet felhasználni, illetve más adatbankokkal az összekapcsolás tiltott. A rendeletben definiálva van az, hogy mik a célok, és Ezeket a célokat csak a rendelet megvalósítására lehet felhasználni. Azt gondolom, hogy ez a módosító indítvány egyszerűen felesleges hiszen az adatok, az adatok felhasználását már pontosan definiálták, éppen ezért gondolom, hogy felesleges a módosító. Ezek lettek volna a megjegyzéseim, támogatom a jelentést, nagyon gyakorlatiasan felépített jelentésről van szó. Köszönöm. Köszönöm, Piker úr, Romero úr. Gracias, señor presidente. Es... Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdést szeretnék föltenni a bizottságnak azon módosításokról, amelyeket a jelentéstevő javasolt az európai adatvédelmi biztos szerepéről. Valójában nincs ilyen mert az európai biztos csupán az európai intézmények adatvédelmét vizsgálja, amiről itt szó van, az nem tartozik az Európai Adatvédelmi Biztos feladat körébe. Kérdésem a bizottság felé. Önök szerint milyen szerepe van az Európai Adatvédelmi Biztosnak ezen témával kapcsolatban. Itt nem európai intézményekről van szó. Nem tudom, hogy hogyan tudnék világosabban fogalmazni. A második kérdés az Európol képviselője felé, miután a súlyos bűncselekmények igazgatóságát vezeti. Kérdésem, hogy pontosan milyen súlyos bűncselekményekről van szó, mivel foglalkoznak, bár konkrétan nem fog, kapcsolódik ez a, a mai ö, témához. Mit ért az ügynökség súlyos bűncselekmény alatt az európai védelmi ö, végzéssel kapcsolatban? Mit tud erről mondani? Köszönöm szépen. Mondja az elnök, más nem kért szót, csak azt szeretném elmondani, hogy sajnálatos módon az európai az európai ügynökségek képviselőivel kapcsolatban azt akarom elmondani, hogy Götz úr és Öter úr elmentek már, Már kimentek tehát a teremből az Europol és a kábítószer ügynökségi képviselői, tehát nem tudnak válaszolni a kérdésére. Természetesen eljutathatjuk hozzájuk a titkasságon keresztül ezeket a kérdéseket, kérdéseket írásban, avagy amikor legközelebb ellátogat ide az Európol, akkor fölteti neki ezt a kérdést. Most pedig Berendúrnak adom meg a kérdést a bizottság képviselőjének, kérem válaszoljon a kérdés, és utána pedig a jelentéstevő következik. Köszönöm. Yeah, thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha megengedi, reagálnék gyorsan arra, amit Pirker úr mondott a 14-es módosítóval kapcsolatban. Ez a módosító egy olyan pont, amit elfelejtettem megemlíteni, Értem a jelentéstevő törekvését, szeretné az adatok felhasználását korlátozni. Mi egy kicsit nyitottabbak vagyunk mindahhoz képest, amire most javaslat történt, hiszen a gyanús tranzakciókba bekapcsolódó személyek, személyekkel kapcsolatos adatok hasznosak lehetnének a különböző bűnhálózatok felderítésében és hogyha túlságosan korlátozzuk ezt a, az alkalmazási területet, akkor nem tudunk megfelelő információt kapni a kábítószer csempészeti hálózatokról, ami az Európai Adatvédelmi Biztos szerepével kapcsolatban Romérónak igaza van, a személyes adatok nagy része, melyet összegyűjtenek és feldolgoznak, az, ez a tagországokban történik, és utána ők az Európai Adatbankba továbbítanak bizonyos adatokat. Én úgy értem a jelentéstevőt, hogy vannak módosítók, amelyek tisztáznák a kötelezettségvállalásokat, illetve a felelősségeket a nemzeti adatvételmi biztosok esetében is, illetve szoros együttműködése van szükség köztük és az Európai Adatvédelmi Biztos között, és ez nagyon hasznos volna. Mi közvetlen bekapcsolódásunk, bekapcsolódásunk ebbe a munkába, már készítettünk egy véleményt, konzultáltak bennünket, és azt gondolom, hogy ez a vélemény részletes, és jelentéstevő nagyon sok pontot felvetett, amelyeket az adatvédelmi biztossal kapcsolatban is egyeztettünk azok a delegáltak, aktusok, amelyeket elfogadnánk azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú személyes adatokat fognak tárolni, hogyha egyáltalán az Európai Adatbankban. Ezekkel kapcsolatban az Európai Adatvédelmi biztos véleményére szükség van, és mielőtt elfogadásra kerül a tervezet, konzultálni fogunk ezzel kapcsolatban, illetve az adatok tárgyaival kapcsolatban szintén lehetőséget biztos, kell biztosítani arra, hogy az információkat kijavítsák. Tehát az adatvédelmi biztost be fogjuk kapcsolni az összes tevékenységi szakaszba, ami az Európai Adatbankkal kapcsolatos. Köszönöm. Mrs. Head. Head asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Én is a kollégák munkáját, illetve mindazok hozzászólásait, akik részt vettek a vitában. Ezeket a megjegyzéseket rögzítettem. A vitát folytathatjuk, illetve közösen fogjuk folytatni a munkát is. Egy kérdés hangzott el hozzám, ez a hetes módosító indítvány a két vagy három évig történő adattárolás, itt egy ENSZ egyezményről is szó van, és az ENSZ egyezménye azt írja elő, hogy az ilyen típusú dokumentumokat csak két évig kell tárolni, tehát nincs ok annak, hogy ezt három évre bővítsük. Éppen ezért tettem ezt a javaslatot. Nincs előttem a menetrend, de lehet, hogy az elnök úrnak megvan ez az időterve, és nem tudom, mi történik eh, majd a jelentéssel időrendi sorrend tekintetében, más hozzáfűzni való nincsen. Köszönöm. Me clear out that the deadline for tabling amendments. Hadd mondjam el, hogy a módosítások előterjesztésének határideje február 28, 2013 van, déli 12 óra a határidő tehát. tehát ezt mondanám még el eljárási szempontból, illetve még egy észrevétel Európollal kapcsolatban. A következő meghallgatása az Európolnak, az Európol igazgatóságának, Rob Winwright úrnak március 21-én kerül sor, tehát március 21-én konkrét kérdéseket lehet föltenni az igazgatónak, hogy mit jelent a súlyos bűncselekmény számukra az Europol számára. Tehát, tehát ha addig tud vérni, várni, akkor, akkor lehet föltenni a kérdés. Az ülés elején megegyeztünk abban, hogy a napirendi pontot módosítjuk, és a makovai jelentésre 11 órakor kerüljön sor, amiből származó jövedelmeknek az európai belüli befagyasztása és elkobzása. Makovai asszony nincs itt, 11-re fog jönni, úgyhogy fél órás szünet következik.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 Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Members which are holding a sidebar conference <laughs> at the end of the hallway. Akik kint beszélgetnek még, illetve a hátsó sorokban magánbeszélgetéseket folytatnak, kérem őket, hogy foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük az ülést. Yes. Yes. Thank you. We are about to resume our work. We Folytatjuk a munkát. Néhány percre megszakítottuk az ülést. A 9-es pont a bűncselekményekből származó jövedelmeknek az Európa Unión belüli befogyasztása és elkobzása. Makovely asszony az előadó,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 Mrs. McAvey. A kompromisszumos módosítókról beszélünk, meghallgatjuk McAvey asszony, parancsoljon öné a szó. Thank you, Chair. Um, as you all recall... Köszönöm szépen, elnök úr. A módosítókról már folytattunk vitát, és szeretném a szakbizottságot tájékoztatni arról, hogy az árnyékjelentéstevőkkel is találkoztam, és megállapodtunk a kompromisszumos módosítókban. Ez egy nagyon békés és gyümölcsöző találkozó volt. Három órát vett igénybe a kompromisszumos módosítók taglalása. Ez egy rendkívül bonyolult anyag, hiszen nagyon különbözőek a tagországi szabályozások. Különbözőek az elképzelések. A jelentéstevők között, illetve a jelentéstevők 90%-áról elmondható az, hogy egyetértettek. Voltak különböző módosítók is, amelyek nemzeti jogalkotásból táplálkoztak, és mint említettem, nagyon különbözőek a tagországi nemzeti szabályozások, én megpróbáltam kompromisszumokat kialakítani, és megpróbáltam a lehető legtöbb érdeket ezekben tükröztetni. Köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek a támogatásaikért, ami a kompromisszumos módosítók kialakítását illeti. Hogyha van igény arra, hogy ezeket a módosítókat olyból megvitassuk, akkor természetesen nyitott vagyok a vitára, Értem, hogy vannak olyan kollégák, akik visszatérnének ezekre a módosítókra, a kompromisszumos módosítókra. Az jelentés tevőkkel már megállapodtunk, ezt megvitattuk. De még egyszer el szeretném mondani azt, hogy amennyiben a kollégáknak vannak megjegyzések a kompromisszumokkal kapcsolatban, ezeket szívesen várom. Köszönöm, mondja az elnök. hallottuk a jelentéstevőt. Ha a képviselők szeretnének szót kérni, akkor erre most lehetőség van. Weber asszonynal kezdjük, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, azt gondolom, én azok közé tartozok, akik azt kérték, hogy ma folytassunk vitát a kompromisszumos módosítókról, hiszen, hogyha megnézzük ezeket a kompromisszumos módosítókat, akkor kiderül az, hogy bizonyos uh, pontok nincsenek összhangban mindazzal, amit én elgondoltam, mint ahogy ezt én elképzeltem, és a jogi szolgálatok jogértékelését is megkaptuk a parlamenttől, és ők is felvettettek bizonyos aspektusokat, ami az elkozás eh, és a befogyasztás filozófiáját illeti, illetve jogalapját, az irányelv jogalapját, illetve mindazt, ami ebbe belekerülhet, illetve nem kerülhet bele. Sajnálom, de tudom, hogy a jelentéstevő nagyon jó együttműködést folytatott néhány árnyék jelentéstevővel, beleértve az ALDE árnyék jelentéstevőjét is, viszont az árnyék jelentéstevőnk vélemény az én politikai frakciómban izolált vélemény. Tegnap folytattunk erről saját vitát, és világossá vált az, hogy tulajdonképpen itt egy nagyon izolált véleményről van szó, amit ő képvisel. Mi nem szeretnénk megölni ezt a jelentést, ez egyáltalán nem a célunk, viszont egy jó jelentést szeretnénk a folyamat végén, ezért úgy érezzük, hogy nagyon fontos a kompromisszumos módosítókról beszélni, illetve változtatni olyan pontokon, amelyekről azt gondoljuk, hogy ezek elfogadhatatlanak, illetve jogi szempontból elfogadhatatlanok. A végső szavazás, hogyha holnap szavazunk, akkor elképzelhető az, hogy csak néhányan fognak mellette szavazni, és az összes többi mindenki ellene fog szavazni. Hasonló elképzeléseket hallottam a zöldektől, illetve a néppárt bizonyos tagjaitól is, meg vagyok győződve arról, hogy a szocialisták közül is sokan osztják a véleményemet. Éppen ezért szeretném még ezt a vitát folytatni, ami az egyes pontokat illeti. Úgy érzem, hogy jogi szempontból nagyon fontos megnézni a jogi szolgálatunk elemzését. Nagyon fontos megérteni azt, hogy ez az irányelv egy olyan jogi alapra támaszkodik, amely a bűnügyekben az együttműködés szabályozza. Nem gondolom azt, hogy itt kéne a polgári kérdéseket szabályozni, illetve alacsonyabb standardokat kéne érvényesíteni, amelyek a polgárjogi kérdésekben érvényesülnek, anélkül, hogy ne sértenénk alapvető jogokat. Nem gondolom, hogy ez a megfelelő módja a befagyasztás és az elkobzás kezelésének, a bűncselekményekből származó jövedelem elkobzása, befagyasztása kezelésének. Meg szeretném kérdezni a jelentőstevőt arról, hogy ő feltétlenül szavaztatni szeretne holnap. Ha mindenképp ragaszkodik ehhez, akkor miért ragaszkodik ehhez? Én nem látom, hogy miért kéne holnap szavaznunk. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit rugalmasabb anyag, tehát el tudnánk halasztani nyugodtan a szavazást annak érdekében, hogy a politikai frakciók meg tudjanak állapodni egymással. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm Weber asszony, De Jong úr kap most szót. Parancsoljon önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm szépen Monika Makovály munkáját. Szinte az összes kompenzációs módosítót támogatni tudtam, kettő kivételével. Itt a legfőbb kérdés, amivel foglalkoznunk kell, az az informális jogi szolgálati vélemény. Azt gondolom, hogy ennek a véleménynek az a lényege, hogy a büntető jogban sokkal magasabbak a bizonyítékok szembeni követelmények, mint polgári jogban. Tehát ez a kiinduló pont általában véve, viszont amit hiányolok a jogi szolgált véleményéből, az a különbségtétel a bizonyítékok között van, ami alapján valakit el lehet ítélni, hiszen itt az elvek mások, mint amiket a kompromisszumban találhatunk. Hát itt nem elítélésről beszélünk, hanem elkobzásról, és itt a bizonyítékoknál meg kell határozni azt, hogy milyen bizonyítékra van szükség ahhoz, hogy el lehessen kobozni valakitől ezeket a jövedelmeket olyan jövedelmeket, amelyek közvetlen vagy közvetlen módban bűncselekményekből származnak. Éppen ezért személyesen azt gondolom, hogy a kompromisszum, amit Monika Makovej kialakított együtt az árnyék jelentéstevőkkel, továbbra is megmaradhatna a jelenlegi formájában. Azonban, és itt Renáta Weberrel egyet tudok érteni, nagyon fontos, hogy óvatosak legyünk. A frakció nevében Ennyit szerettem volna mondani, tehát legyünk nagyon óvatosak, fontos megfelelő időt szállni arra, hogy ezekről az elgondolásokról jobban elgondolkozzunk. Nem tudom, hogy a délelőtti vita egyáltalán lehetőséget biztosít-e arra, hogy megfelelően kitérjünk a jogi szolgálat véleményére. Éppen ezért támogatom Renáta Webert, szálljunk több időt erre a vitára. Jelenleg nem vagyok meggyőződve még arról, hogy a jogi szolgálat véleménye hatással kell, hogy legyen a kompromisszumokra, viszont erre én időt szeretnék kérni azért, hogy jogi szolgáltattal részletesebben egyeztethessünk. A hármas kompromisszum, mindezzel kapcsolatban, hogy mi az, amit el lehet kobozni. Én itt elkészítettem egy szöveget, amelyről azt gondoltam, hogy ez egy kiegyenlített szöveg, és kizárja az elkobzás alól azokat a jövedelmeket, illetve árukat, amelyek szükség van az élethez, és amelyek kapcsán a tagországnak lehetősége van egy részes lista felállításáról ilyen termékekért, a jövedelmek esetében. Tehát eh, nem tudom támogatni a harmadik kompromisszumot, a saját szövegemhez szeretnék ragaszkodni, és a tízes kompromisszumot sem tudom támogatni, hiszen ez előírja nagyjából az összes tagországnak azt, hogyha nincsen más cél, amely elérhető, úgy a zelkobzat um, tárgyakra vonatkozó eljárást kell alkalmazni. Tehát ez kikerül a hatája alól, hiszen mi meg szeretnénk könnyíteni az elkobzást, amit uh, a tagországok tesznek az elkobzott uh, tárgyakkal vagy jövedelmekkel, ez a tagországokra van bízva. Itt az olasz példára is utalnék, és a Weberrel egyetértek. Az Ajdénak a figyelmét fel szeretném hívni arra, hogy az első vita fordulóban szakbizottsági szinten kiderült az, hogy az Alde szó, szólója bizonyos kérdéseket megemlített, amelyek ről én nem gondoltam azt, hogy ez a legrégenyebb részére térnek ki a jelentésnek, és az elnökjelentéstevők és jelentéstövő számára is sokkal könnyebb lett volna, hogyha az AL, de már az elejétől fogva világosabb állást tudott volna képviselni, nem csak a folyamat végén. Köszönöm. Köszönöm szépen, az... Vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudok ma délelőtt a frakcióm nevében beszélni, de a következőt egyértelműsíteni szeretném. Én nehéznek találom mind a mai, mind a holnapi szavazást. A kompromisszumos módosítóknál vannak olyan pontok, amelyeket én problematikusnak ítélek. Azt gondolom, hogy mindig is problémánk van, hogyha összekeverjük a büntető törvényt és a polgárjogot. Tehát itt eh, nagyon fontos még egyszer megvizsgálnunk ezeket a kérdéseket, az illetékes hatóság kérdését is ellenőrizni kell, illetve azt a kérdést is, hogy milyen intenzíven kell, hogy meglegyenek a bizonyítékok, mielőtt el lehet eh, kobozni az adott, adott vagyont. Ez a tízes kompromisszumra is vonatkozik, a felhasználásra, és itt problematikusnak tartom azt, hogy azok a hatóságok, akik jövedelmet koboznak el, profitálnak ezekből a pénzekből, különösen akkor, hogyha nincsen megfelelő bűnüldözés. Hát itt még nagyon sok kérdésem van, és hogyha ezen a héten már döntenünk kéne, akkor én nem tudom így most még jelenlegi formájában ezt a kompromisszumot támogatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fosz úr. Köszönöm szépen. Már korábban is jeleztem, hogy bizonyos részleteknél, ami a jelentést illeti, nagy problémáim vannak, és nem csak arra gondolok, hogy ezek politikai problémák lennének, hanem ténylegesen súlyos jogi problémák is felmerülnek a jelentés kapcsán, és ehhez most ragaszkodnom kell. A vagyon befogyasztásánál Látok itt egy fenyegetést a jogállami rendszereinkre nézve, különösen ami az ártatlanság vélelmét illeti, a tulajdonhoz való jogot, illetve a büntető jogban a bizonyítékok megfordítását illetően. Tehát egy önkényes helyzetbe kerülünk, és akkor mondhatjuk azt, hogy ja, hát ez nem tetszik, akkor szigorúbbak leszünk. Ez nem lehet a mi érdekünk, és én úgy érzem, hogy ezek az aggájaim alá vannak támasztva, a jogi szolgálat véleményében is. Hát ezekkel az aggályokkal foglalkozni kell. Mondhatjuk azt, hogy jó, hát amit hosszú úr mond, az mindegy, de hogyha a jogi szolgálat is ilyen súlyos aggályokat fogalmaz meg, akkor ezzel foglalkozni kell, és enélkül jó lelkiismerettel nem szavazhatunk lényegi tartalmi kérdésekről. Hogyha 9-es kompromisszumos módosítót nézem meg, akkor hogyha nem tudjuk bebizonyítani a rendeltetést, akkor itt egy olyan pont merül fel, melyet a jogállami rendszereink már rögzítenünk kell. Tehát el kell gondolkodni arról, hogy hogyan történik a vagyon elkobzása, viszont a jogállami rendszereinket nem dobhatjuk ki az ablakon. Éppen ezért azt kérem, hogy hogy azokat a határokat, amelyek léteznek a jogállami rendszerekben, a büntetőjogban, ezeket tartsuk és a kompromisszumokat ezekhez igazítsuk. Nagyon fontos, hogy ehhez ragaszkodjunk, azért, hogy ne tegyük magunkat nevetségessé Európai Parlamentként, és ne döntsünk valami olyasmiről, ami jogi szempontból nem állja meg a helyét. Köszönöm. Latford asszony. Thank you, Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azokkal, akik úgy vélekednek, hogy holnap nem szavazhatunk erről, vagy ne szavazzunk erről. Még mindig nagyon sok az alapvető gond a szöveggel kapcsolatban. Nem vagyok ugyan jelentéstevő, de engem is aggaszt egy dolog. Erre utalt már Kajola úr jogtanácsosunk. És éppen ezért terjesztettem elő néhány módosítót, például a 94-esre gondolok. Az a baj a Makovei hogy módosításával, hogy nem tükröződik a ő szövegében az én gondom. Itt alapvetően a 82-es és 83 cikk a büntetőjogról szól, tehát büntetőjogi alapokról van szó, így aztán, ha jól értem, akkor nem lehet, nem lehet polgári jogi eljárást alkalmazni irányelven keresztül. Ugyanakkor vannak olyan tagállamok, például az Egyesült Királyság, ahol már most vannak olyan intézkedéseik a polgári jogban, amelyek ítélet, bírósági ítélet nélküli elkobzást tesznek lehetővé. A Strasburgi Bíróság ezt összeegyeztethetőnek találja az emberi, Európai Emberi Jogi ö, Kartával. Nos, én csak azt mondanám, hogy adjuk lehetőséget azoknak a tagállamoknak, akik nek a, a polgári jogrendjében megvan ez a lehetőség, tehát hogy ítélet nélkül is, ítélet nélkül is el lehessen kobozni, tehát hadd tartsák meg ezek ezt a jogszabályt. Nos, szerintem, hogyha nem így járunk el, akkor az egyfajta szürke, jogi szürke övezetet hoz létre, és két tagállam is komoly bajba kerülne. hogy hogyha már megvannak a polgári jogban ezek a lehetőségek, akkor ezek maradj, maradhassanak meg. Ne, ne kelljen plusz büntető jogi eh, elkozási eljárást kezdeményezni. Tehát azt kérem én csak, hogy a korábbi polgári jogrendben létező elkobzási lehetőségeket hagyjuk meg, ne kell ezt megváltoztatni az irányelv miatt. Ez szerintem ez egy elég nagy eltérés a jelenlegi szövegtervezethez képest. Nem szeretnék itt részletekbe menni, de nem tudom, hogy értem-e, vagy egyetértek-e egy másik mondattal, amit a jogi tanácsos írt e-mailjébe, ahol létezik ilyen polgári elkobzás, akkor az erre vonatkozó szabályok nem lehetnek megszor- kevésbé megszorítók, mint az új jogszabály, az új irányelv szövege. én úgy értettem, hogy neki az az értelmezése, hogy ennek, a, ennek az irányelvnek, ez az irányelv nem vezethet be új polgári jogi elkobzási eljárást, csupán arról van szó, hogy a korábbi lehetőségeket meg kell hagyni a polgári elkobzással kapcsolatban. Ezt jól értettem? Vagy szeretném, hogy a szavazás előtt még erről biztosítékokat kapnék? Ez a gondom egyébként Makovei asszony javaslatával is. Tehát itt új. új ö, jogi lehetőségeket fogalmaz meg, és szerintem ez azt jelenti, hogy elvész a jogbiztonság ennek a ö, jogszabálynak a hatájával kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, Lászford fordasszony. Kirkhope úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek az előttem szólóval. Utalunk a szövegben a jogrendszerekre. Hát a jogrendszerek eltérőek lehetnek, többféle jogrendszer van Európában, és ezek többféleképpen állnak hozzá a vagyonelkobzáshoz, bűncselekményekkel kapcsolatban, függetlenül attól, hogy hol vannak földrajzilag ezek a vagyontárgyak. Szerintem annak nincs sok értelme, hogy azért halazzuk, halasztjuk el ezt a dolgot, mert nem egyezünk meg. Szerintem akkor lehet el, azt lehet elérni, hogy különbséget teszünk a különböző jogrendszerek között. Ugye sok ilyen példa van, örülnék, örülök annak, hogy Makovely asszony is ebbe az irányba indul el, de hát vannak olyan, vannak olyan európai tagállamok, amelyek polgári jogban foglalkoznak a bűncselekményekből eredő vagyon elkobzásával, és ezen, ezen javak nem lenne jó, hogyha a bűnözők kezében maradnának. Ott van a brit nézőpont, és ez a, mi ezt a kérdést egyébként alávetettük már emberi jogi vizsgálatnak, és miután az az érv, hogy, hogy az emberi jogok sérülnének ezáltal, szerintem nem túl meggyőző érv. Szerintem az, az is nyilvánvaló, hogy csak akkor lehet elkobozni ezeket a vagyonokat, hogyha valami ö, féle bűnügyi, bírósági döntés azért mégiscsak van. Ez nyilván azt jelenti, hogy akik így gondolkodnak, azok saját tapasztalatukat próbálják meg előadni. Azonban az lenne itt a lényeg, hogy lehetőséget biztosítsunk azon országoknak, azoknak az országoknak, ahol már most is a polgári jogrendben megvan a lehetőség az elkozásra, hogy ezt folytathassák. Persze véd, különböző védőintézkedésekkel. Tehát mindkét féle tagállamra gondolni kell, de ez magunk között szólva azt jelenti, hogy továbbra is kobozhatunk el vagyon tárgyakat, vagy pénzt, amely bűncselekményekből ered. Ahogy Latford asszony is elmondta, nem lehet ezt így lezárni, nagyon veszélyesnek tartanám azt, hogyha nem biztosítanánk számunkra azt a lehetőséget, hogy törvénytelen bűncselekményből szám, származó vagyont megkobozhassunk el. Köszönöm szépen, Matthias. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, a szót. Nos, végig hallgatva kollégákat, arra gondoltam, hogy talán nem eléggé vitattuk meg magunk között a szöveget. Ennek az eredménye az, ami az előttünk levő szöveg nem eléggé megvitatott állapotát mutatja, és aztán egy csomó gonddal kell szembesülnünk, vannak akiknek bizonyos alkotmányos problémái vannak az egyes tagállamokban, jogi problémái. Hát nem tudom, hogy tulajdonképpen akkor hogy legyen, holnap kéne szavaznunk, és ugye fölmerül bennem a kérdés, hogy a jelenlegi szövegről kellene szavaznunk holnap. A kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban sem igazán kielégítő a jogi álláspont, és hát őszintén szólva, ugye mi döntöttünk így, de őszintén szólva, hát nem is tudom. Talán el kellene halasszanunk a szavazást. Nem tudom, Monika, szerinted nem kellene esetleg elhalasztani a szavazást is? Egy-két ülés során megvitatni újra a kérdést, mert őszintén szóval én nem vagyok igazán elégedett a mai eredménnyel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Makovai asszony. Voltak olyan képviselők, elnézést, elnézést, Borsellino képviselő. Elnézést kérek, már korábban jeleztem, hogy szeretném, hoz, szeretnék hozzászólni, nem akartam megszakítani elnök urat. Először is arra utalnék, hogy egy rendkívül fontos témáról van szó, ami nagyon érzékeny kérdés. A bűncselekből származó jövedelmek befagyasztása és elkobzása a téma, többféle törvénykezés van az EU-n belül, de nem tudom, hogy pontosan mennyiről van szó, de nyilván euró milliárdokról. Bűncse, súlyos bűncselekményekből származó jövedelmek ezek, és azt hiszem, hogy az összes európai e, uniós polgárra vonatkozik. A pornográfiából, a, a szexuális kizsákmányolásból, a kábítószerből, az ember e, csempészetből származó jövedelmek, ezek nagyon-nagyon fontos és kényes kérdés ez. És arra is gondolnunk kell, hogy nagyon nagy figyelem hárul erre a kérdésre. Makovei asszonynal jól működtünk együtt, megbeszélések voltak, megpróbáltuk, megpróbáltunk olyan megoldást kitalálni, amely az összes véleményt felkarolja, felüleli, az összes olyan képviselőt meghallgatta, aki munkálkodott ezen a jelentésen. A kompromisszumos módosítók közül azok, amelyekkel kapcsolatban leg, legtöbb kérdés fölmerül, azok, amelyek a, bűn, a ítélet nélküli elkobzásra vonatkoznak. Tehát itt valójában egy jogi kérdésről van szó, és azt hiszem ezzel mindannyian egyetértünk. Az emberi jogok védelme is nagyon fontos kérdés. A Strasburg Emberi Jogi Bíróság pozitív véleményt mondott erről a kérdésről, tehát akkor is, hogyha hogyha ö, bünteti jogi ö, ítélet alapján történik a vagyon elkobzás, akkor is ö, ez összhangban van az emberi jogi kérdéssel, tehát a ö, Strasburgi véleményt ö, azt hiszem senki sem kérdőjelezi meg, az alapvető emberi jogok nem sérülnek. Még egy dologra utalnék, hát lehet, hogy velem van a baj, de nekem nagyon furcsa érzésem van. A szocialisták, ennyi árnyékrendéstevő vagyok, és a frakcióval csak már egykor találkozom, úgyhogy nem a frakció nevében beszélek. Na, arról van szó, hogy amit De Jong úr is mondott, hogy vannak az élet fenntartásához elkerülhetetlen javak, ezeket nem lehet elkobozni. Azért ne felejtjük el, hogy a, amikor a bűnöző ezen javadalmakra vagy jövedelmekre szó, szertet, akkor azt valakitől jogellenesen elvette. Tehát egy olyan személyről van szó, aki már, aki már bűncselekményeket követett el, szerintem nem az ő jogait kéne elsődlegesen védeni, hanem azokét, akiket, akik tőle elvette ezeket a jövedelmeket vagy javakat. Ki is az áldozat? Szerintem az egész társadalom, a közösség, a szervezet bűnözés áldozatai vagyunk. Szerintem ilyen szempontból kell ezt vizsgálni, tehát az áldozatot kell védeni, a társadalmat, nem a, bűn, nem a bűnelkövetőt. Ilyen szempontból kell vizsgálni az emberi jogokat. Ide, ide tartozik persze az is, annak is vannak emberi jogai, aki elköveti a bűncselekményt, de esetlegesen nem rá kéne figyelni. Nem csak arra kéne odafigyelnünk, amit leírunk, hanem hogy milyen üzenetet közvetítünk arra is, hogyan alakítjuk a közvéleményt. Miután ennyire megosztottak vagyunk, ennyire sokat, sok gondunk van egy ilyen érzékeny kérdéssel, hát szerintem ez csak negatív hatást kelthet. Meg kéne nézni, hogy tudunk erről szavazni, hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet közelíteni álláspontjainkat, mit lehet elérni. De hogyha szavaznánk, úgy akkor az eh, nem egy végleges szavazás lenne, hanem az eljárásban csak egy etap. Hogyha elhalasztanánk, akkor az lehet, hogy még negatívabb hatást keltene a közvéleményben pedig én is, hiszen ez egy rendkívül kényes és fontos kérdés. Nem akarok itt most részletekbe menni. Először szeretnék a frakcióban egyeztetni, de ez az általános definíció, meghatározása a kérdés, tehát hogy hogyan járjunk el. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az is, hogy a külvilágnak milyen jelet adunk. Nem olyan parlament benyomását kell kelteni, aki a aki megosztott a részletekben, hanem olyan parlamentét, aki mindenképpen védeni akarja a társadalmat, a társadalom jogait, és meg akarja előzni a bűncselekményeket. Köszönöm. Köszönöm. Weber asszonynak van még mondandója, kérem röviden. Mrs. McAvey. I, I do... Nagyon rövid leszek. Értem Borzalino asszonyt, amikor a bűnözők és mindenféle bűnöző csoportok elleni harcról szól. De kérem, nézze meg a 9-es kompromisszumot. Ott egy szó sincs bűncselekményről. Egyszerűen arról van szó, ha valaki nem képes ö, megmondani, hogy honnan származik a jövedelme. Itt nem bűncselekménnyel kapcsolatos dologról van szó. Én a saját hazámban is pontosan ezt tapasztaltam a jogszabályok szerint. És el tudom mondani önöknek, hogy el se tudjuk képzelni azt, hogy hogy milyen véletlenszerű végzések vannak. Hát még európai szinten. Köszönöm. Köszönöm a szót. Ami a jogalapot illeti, Volna egy megjegyzésem. Én magam is jogász vagyok ugyanis. Mégpedig olyan, aki az emberi jogi bíróság elé is visz ügyeket, ez két héttel ezelőtt volt. Azt hiszem, hogy 20-án született meg a határozat. Azt szeretném elmondani, hogy ismerem ezt a jogalkotást, és az Európai Bíróság végzését is elküldtük önöknek. Ez is a jogalapra vonatkozik. A 83-as cikk értelmében kell az elkobzást venni, akár büntetés, akár intézkedés a nemzeti jogban, ha általános feltétele a büntetőjogi szankcióknak. Ezt mondja az Európai Bíróság, ha bűncselekményekhez kapcsolódik. Az egész irányelv pedig befagyasztásról, és elkobzásról szól a szervezet bűnözés terrorizmus terén. Tehát minden módosító indítvány ilyen kontextusban született, nem másik kontextusban, a szervezet bűnözés és a terrorizmuson túleső területen. Tehát, igen, büntetőjogi intézkedésnek tekintendő, és igen, megfelel az ember, európai emberi jogi egyezménynek. Kérem, nézzék meg az e-mailjeiket. Elküldtük önöknek az e- Európai emberi jogi Bíróság végzését. Nos, megint csak, hogy egyértelműen beszéljünk, nem ítéleten alapuló elkobzásokról van szó. Még egyszer el szeretném mondani, ezt ha föl is használják polgári bíróságok, nem polgári jogi intézkedésnek tekintik. Mert mindig valamilyen bűncselekményhez, vagy bűncselekmény jellegű tevékenységhez kapcsolódik. I will not comment on uh, uh, sentences like why. Nem akarok most olyan ítéletekről szólni, vagy mondatokról, hogy miért szavazzunk, vagy miért ne kapkodjuk el a szavazást. Közösen döntöttünk úgy, hogy holnap legyen, és csak annyit tudok mondani, hogy meg vagyok lepve, hogy tegnap kezdtek özönleni hozzám az e-mailek, hogy vitassuk meg a kompromisszumos módosító indítványokat, jó, most megtettük, de szeretném, ha jobb lenne a koordináció az áldéban legalábbis így kéne, hogy legyen. Ha én jó hiszeműen tárgyalok az árnyék jelentéskészítőkkel, és sikerül kompromisszós módosító indítványokat megfogalmaznom, akkor azt várom, hogy legalább a többség, talán nem az egész frakció mellette legyen, vagy ott legyen, ami a néppártot illeti, mert ugye holnap lesz a szavazás, délután fogjuk megvitatni. Mert ott is vannak pontok, ahol nem értünk egyet mert mindannyiunknak az az érdeke, hogy legyen többség, hogyha elképzelhető. Jó, visszavonhatom a kompromisszumokat is, és akkor szavazunk a cikkekről. Tehát nem kell kapkodni, végülis megállapodás alapján lett kijelölve a szavazás napja. Mindazonáltal. However, Um, I do agree. Mindazonáltal azzal egyetértek, hogy, hogy legyen további lehetőség azok számára pontosításra, akiknek szüksége van erre, nekem ugyan nincs, és hogy tovább vitathassuk meg a kérdést, jó, akkor legyen márciusban szavazás. Hogyha további ürés, további konzultációra van szüksége mindenkinek a bírósági végzés témájában tegyék. Ez megfelel az Európai Emberjogi Bíróság által jogosnak ítélt dolgoknak is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt javasolta tehát, hogy halasszuk ezt el. Hát e- ebben, ehhez az egész szakbizottságnak azt kell megszavaznia, hogy elhalasztjuk, egyébként pedig a holnapi napirenden szerepel ez a szavazás. Egyetértenek a frakciók ezzel, hogy elhalasztjuk a szavazást? Yes, yes, I see, I see, I see that the... A néppárt. A liberálisok egyetértenek vele a szocialisták sem ellenkeznek, a zöldek mit mondanak? Egyetetünk azzal, hogy ezt elhalasszuk. Még egy mondanom lenne, egy kérdésem is van a jelentéstevőhöz. Jó lenne, hogyha a jogi szolgálattól formális jogi szakvéleményt kérnénk, nyilván csak akkor, hogyha a jelentéstevő is egyetért ezzel. Jó ez így? Elnök, ez így jó? Nem halljuk a hozzászólást. Igen, meg tudok, el tudom azt fogadni, hogy elhalasztjuk a, a szavazást, de remélem, hogy az elhalasztás nem lesz túlságosan hosszú. Elnök, jó, hát nem a végtelenségig halasztjuk ezt el. A következő rendesülésünkre halasztjuk ezt el, vagyis a márciusira egy hónappal halasztjuk ezt el. Makovai azt, hogy mit szól ehhez. Először Kirkhope úr, csak annyit, hogy belemegyek ebbe, hogyha ennek az a célja, hogy a ö, jogügyi szolgálat, a jogi szolgálattól szakvéleményt kérjünk, de hogyha, hogyha azért tesszük mindezt, hogy egyeztessünk, hát ne felejtjük el azt, hogy jogrendszerekről van szó, vannak olyan problémás területek jogrendszerek eltéréséből akad, fakadóan, amelyeknél nem lehet az álláspontokat közelíteni. Elnök, jó, akkor tehát az itt, az, az itt a javaslat, hogy a jogi szolgálatok érjünk szakvéleményt, de abban mindenki megegyezik, és mindenki egyetért azzal, hogy egy hónappal elhalasztjuk a szavazást márciusra, de Makovai asszonyoni az utolsó szó. Köszönöm. Jó, akkor márciusban szavazunk. Ami a jog alapot illeti, ma harmadszor mondom el a libében, hogy szerintem semmi gond a jogi alappal. Én jogász vagyok, ismerjük a szerződést, megvan a Strasburgi Bíróság ítélete, úgyhogy nekem itt jelentéstevőnek e, semmi gondom nincs, szerintem de egészen világos a helyzet, nem kell itt jogi szakvéleményt. A titkárság e, mindenféle e-maileket köröztet, hát is lehet dolgozni, de mindegy. Tehát számomra mindennél világosabb az ügy, szívesen egyeztettek a jelentés, árnyékjelentéstevőkkel a jogi alap alapján. Egyébként pedig a jogi szolgálat pedig ott volt az összesülésünkön, ahogy az lenni szokott. Titkárságot arra kérem, hogy egy árnyékjelentés tevőüléset szervezzen meg, utána meg hát dönteni kell a frakcióba. Elnök, jó, akkor ön is beleegyezett abba, hogy márciusra halasszuk ezt el. De nem kell jogi szakvélemény, ugye? Igen. Ön szerint minden napnál világosabb? El tudjuk halasztani? Nem kell mit tovább beszélni erről, Latford asszony? Persze én is egyetértek azzal, hogy halasztjuk ezt el. Én úgy látom a dolgokat, hogy szerintem igenis szükség van jogi szakvéleményre, mert Szerintem a kompromisszumos módosítás jelenlegi megfogalmazásában nagyon komoly kétségeket vett fel azzal kapcsolatban, hogy értettem a Kovei asszony, hogy mit mondott a jogi szolgálata. Tanács jogi szolgálatához valószínűleg hozzáfér a mi jogi szolgálatunk. Talán velük is föl kéne venni a kapcsolatot, vagy hát tudnunk kéne, hogy a két jogi szolgálat egyetért-e. Annyira fontos dolog ez és fontos az is, hogy a polgári és büntető jogot mennyire tudjuk szétválasztani, mi az, amiben az EU-nak van hatáskör, mi az, amiben nincs. Ez egyébként nem csak itt fog előfordulni, hanem más kérdésekben is. Jó lenne, hogyha most nem tévesztenénk el. Eltérek Makovai azt a véleményétől. Nem vonom kétségbe tudását, de én azt úgy látom, hogy foglalkozott ezzel a kérdéssel a kompromisszumban. Elnök? Jó, hát vannak olyan frakciók, akik kérik a szakvéleményt, a jogi szakvéleményt. Tavares és De Jong urat hallgatjuk meg. Oh, Did you ask for well, you give me the I was just... Elnök úr megadta nekem a szót, úgyhogy akkor meg is ragadom a lehetőséget. Ezt a koordinátoraimmal majd még egyeztetni szeretném. Döntsünk most, mondja az elnök. De Jong úr, azt gondolom, hogy a formális jogi szakvélemény nélkülözhetetlen, hiszen az árnyék jelentős tevők vége nélküli jogi vitába bonyolódhatnak, és aztán a végén kiderül az, hogy szükség van a jogvéleményre. Nem szeretném kitolni ezt a folyamatot, és ezért szeretnénk mi hamarabb jogi szakvéleményt. Elnök, úgy érzem, hogy a többség a jogvélemény, jogi szakvélemény mellett van. Egyet tudunk érteni ebben? Mindenki egyetért azzal, hogy jogi szakvéleményre van szükség, a zöldek, a liberálisok, a GUE, a szocialisták, a néppárt. Márciusban fogunk tehát szavazni, és megvárjuk a jogi szakvéleményt. Makovály asszony jogász vagyok, és van egy véleményem a jogalappal kapcsolatban. Hogyha a többi kollégának szüksége van a jogi szolgálat szakvéleményére, akkor erről beszélni fogunk, de a jogi szakvélemény nem fogja helyettesíteni a jelentéstevőket. Rendben, ezt figyelembe vettük, és nem helyettesítheti az Európai Emberjogi Bíróság ítéleteit sem, mondja az előadó elnök. Van még egy további pontunk, ez is Makovály asszony jelentése. It is the no. presentation. It is the, the presentation yeah, yes. Uh, of, of Mr. Corcoran. Now, now, now we have another point concerning the... Egy további napi rendi pontunk, Makovály asszony itt is a jelentéstevő. Viszont Korkorán úrát is meg tudjuk hallgatni, aki eh, az ír vagyon visszaszerzési hivatal vezetője. Korkorán úr itt van a teremben? Igen, akkor parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Eugene Korkorennek hívnak. Én vagyok az ír vagyon visszaszerzési hivatal vezetője. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok a szakbizottsághoz az ügynökség nevében. Írországban megfelelő jogorvoslata vannak annak érdekében, hogy a bűncselekményből származó jövedelmet elkobzására lehetőség legyen. Ez egy bírósági ítélet nélküli elkobzási rendszer, és egy rövid előadást szeretnék tartani, és áttekintést szeretnék adni a bűróról, illetve arról a jogalapról, amely alapján dolgozunk. Meg fogok próbálni utána majd a kérdésekre válaszolni a hivatal működésével kapcsolatban. Ami a hátteret illeti, az 1990-es években kiderült az, hogy Németországban néhány bűn eh, elkövető megpróbált kikerülni az szokványos eh, büntetőjogi eljárás alól, és egy minta körvonalazódott, amelynek keretében szervezett eh, bűnözők úgy alakították ki tevékenységüket, hogy ne lehessen elkobozni őket, illetve szigorú bizalmasságon ezen a elv alapján operáltak. Éppen ezért jogi lépések is történtek annak érdekében, hogy megfosszuk ezeket a bűnelkövetőket vagyonérszközeiktől. Írország elkobzási eljárást vezetett 1994-ben, és a törvény új rendelkezéseket is tartalmazott, és erőteljes eszközt jelentett a bűncselekmények elleni fellépésben. Egy évben belül szükségessé vált az, hogy ambiciózusabb intézkedéseket dolgozzunk ki a kábítószerkereskedelemi szervezet bűnözés ellen és ebbe egy nagyon jól ismert újságíró is bekapcsolódott, illetve egy rendőrtiszt. Két jogalkotás született, ez 1996-os, és ugyanebben az évben egy további törvény is született. Ez a két rendelkezés jelenti Írországban a gerincét, a büntetőjogi ítélet nélkül elkobzási rendszernek Írországban, a jogalkotás átmeneti ideig jól működött, és a leghírhettebb bűnbandák ellen sikerült ezzel a jogalkotással fellépni. Az évek során számos kihívással kellett szembenéznie ennek a szabályozásnak, és ezekre a kihívásokra szeretnék most kitérni. Általában véve a jogalkotási csomag 96-ban számos szabályozást rögzített, különösen ami az ítélet nélküli elkobzási modellt illeti, és ez, ennek segítségével jöhetett létre a vagyon visszaszerzési hivatal is, amely különböző feladatokat látott el. A hivatal a különböző adójogi szabályozásokat is figyelembe vette az elkobzásoknál. És a legfontosabb pont speciális szabályozások rögzítésére került sor, amely a bizalmas információ megosztását illeti a különböző hivatalok között. A vagyonvisszaszerzési hivatal egy több részből álló hivatal, rendőrségi Eh, hivatalok, adóügyi, vámügyi hivatalok is részét képezik, illetve a szociális védelemmel foglalkozó tisztviselők is. Van egy eh, jogi tisztviselő, adminisztratív és technikai munkákat végző alkalmazottak. Mint említettem, a hivatal legfontosabb feladata az információ csere, illetve az együttműködés megvalósítása. Számos administratív nehézségek közködik a hivatal, és az együttműködést olyan jogalkotás alapján sikerült megvalósítani, amely bizonyos uh, információs anyagok uh, megosztását is előfeltételezi. A rendőrség és más uh, állami hivatalok és ügynökségek között, amelyek uh, ebben tekintetben tevékenységet végeznek ügyvédek, pénzügyi szakemberek, illetve elszámolással kapcsolatos könyvelők is, könyvelők is együtt dolgoznak, és azt hiszem, ez mindenképpen jót tesz az együttműködés, illetve a kommunikáció szempontjából. Tehát különböző ügynökségek munkás, alkalmazottjai dolgoznak együtt, törvényszéki, illetve jogi szakértők is együttműködnek. Önálló szervezet vagyunk alapvetően a, alapvetően a rendőri vezetése, és a és egy magasrangú rendőr tisztnek kell vezetnie az egész öm, szervezetet, aki elszámolással tartozik a öm, rendőr fő kapitánynak az adott országban. Írországban. Éves jelentést is kell kell készíteni a rendőrfőkapitányság felé, illetve az igazságügy minisztérium felé, amelyet a ne kell elfogadnia. A ö, pénzügyminiszter felügyeli a ö, szervezet működését, nincsenek igazi előzetes ö, ö, költségvetési célkitűzések. Ennek a szervezetnek a jogszabályban meghatározott célkitűzései vannak, az összes jogszerű módot felhasználhatja ez a szervezet arra, hogy a szervezet bűnözés ellen küzdjön. az 1996-os Crime, Crime Act a legfőbb jogalapunk, alapunk, de a vámügyi, adóügyi és szociális törvénykezést is felhasználjuk. Az adóügyi jogszabályok különösen hasznosak van, voltak a munkában és jogszabály, az adógyi jogszabályára is vonatkozik, hogy a bűncselekményből származó bevételeket megadóztassa. Az intézmény felállítása előtt az adóellenőrök kevésbé kevésbé adóztatták meg, vagy kevésbé mondták eh, kérdőre a bűnözőket a jövedelmeik eredetéről, attól féltek, hogy eh, megfenyegetik őket, de ez a probléma megoldódott, védjük a polgári eh, alkalmazottaikat ugyanis. A szociális védelemmel foglalkozó munkatársaink is fellépnek például a nem jogosultan igénybe vett állami mm, segélyek kérdésében. A 96-os törvénykezés alkalmazása úgy néz ki, hogyha meg tudjuk győzni egy, meg tudunk győzni egy adott bíróságot arról, hogy bűncselekményből származik a jövedelem, akkor rövid határidővel ítéletet tud meghozni a bíróság, le tudjuk foglalni a vagyontárgyat 21 napra, ez alatt lehet kérvényezni, tudjuk mi kérvényezni a bíróságtól a hosszú távú befagyasztást, Ezzel kapcsolatban természetesen értesítünk minden olyan személyt, akinek köze van az adott vagyonhoz vagy jövedelemhez, és e, meghallgatást vagy tárgyalást kell természetesen szervezni. Hogyha a tárgyaláson, a meghallgatáson az a döntés születik, hogy hosszú távú, 7 éves lefoglalás következik, akkor az alatt a, hogyha, hogyha ez alatt valaki meggyőzi arról a bíróságot, hogy nem bűncselekményből származik az adott jövedelem, akkor hozzáférhet ehhez. Egyébként 30 ezer euróban van megszabva ennek a, ennek a jövedelemnek az alsó határa. Ide tartozik az is, hogy az adóügyi hivatalból, avagy a ö, mi ö, hivatalunkból egy vezető tisztviselő megalapozottan úgy véli-e, hogy bűncselekményből, adó, bűncselekményből származik az adott jövedelem. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy, védelm, hogy védelmi intézkedéseink legyenek, tehát ellenőrizzük azt, hogy megalapozottak-e a szakvéleményeink. Bírósági felügyeletről szeretnék még beszélni, illetve a bizonyítás terhéről, hogyha a mi szakvéleményünket nem egészíti ki más bizonyíték is, terhelő bizonyíték, akkor nem születik meg az elkobzási végzés. És hogy ha ö, ö, mégis elkobzásra kerül sor, akkor az végül a pénzügyminisztérium ellenőrzése alá kerül. hogyha 96-ban már hatályos lett volna az Európai Emberi Jogi Karta, akkor nyilván megbeszéltük volna ezeket a dolgokat, és azóta ugye ez megtörtént, és a legfelsőbb bíróság vizsgálta a kérdést, a büntető, illetve a, a a büntető, illetve a polgári jog közötti kapcsolatról szólt egy alkotmánybírósági vagy legfősebb bírósági döntés. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy bíróságot, bíróság elé álljon. Alapvetően mégis polgári jellegű végzésről van szó, tehát senkit nem kívánunk vagyon elkobzás során őrizetbe venni, vagy szabadságától megfosztani. Nem arról van szó, hogy egy bírság kifizetése bírság kifizetésének elmulasztása miatt valakit börtönbe zárnánk. Avagy egyáltalán semmilyen semmilyen elmarasztaló ítélet nem születik ezekben a kérdésekben, ez egy polgári eljárás, és vagyont kobzunk el. Másra nincs kihatással ez az eljárás. Aztán azzal is kritizáltak minket, hogy a 96-os törvény megváltoztatja a bizonyítás terhét. Hát ezzel kapcsolatban a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy a, csak bizonyos tényállás esetén történhet elkapzási végzés. Tehát, hogyha a bíróság meggyőződött arról, hogy közvetlen vagy közvetett módon mindenképpen bűncselekményből származik a jövedelem, a mi szolgálatunktól és máshonnan is tanúkat hallgatnak meg. Nincs alkotmányügyi probléma azzal, hogy valakit kérdőre vonnak azzal kapcsolatban, hogy egy-egy vagyon vagy jövedelem megszerzése mennyiben kapcsolódik bűncselekményhez. Aztán azzal is érveltek ellen, ellenünk, hogy Aztán az, az is ellenünk volt érv, hogy a tanúknak saját magukra terhelő bizonyítékot kell adni. Nos, jelenleg az a helyzet, hogy az ír államnak érdeke az, hogy lefoglalja a bűncselekményből származó javakat, jövedelmeket, tehát a jogszabály, a jogtalanul szerzett jövedelmek esetében eljárhat az állam. nem a védtelen, nem a, nem a vételen személyek vagyonának véletlenszerű elkobzásáról van szó, hanem a megfélemlítés, rablás vagy más jogtalan úton történt szerzésről van szó. Példaként említenénk két esetet, két ügyet, amivel nemrégiben foglalkoztunk. Azt hiszem, ezek jól példázzák a működésünket és munkamódunkat. Ezek valójában nem túl komoly, túl komoly esetek. Az egyik eset, tehát az Egyesült Királyság felügyelet ö, ö, szerveivel együtt kezdeményeztük 2000 és 2010, 2010 és 2012 között. A legfőbb célja ennek a műveletnek, üzemanyag csempészettel kapcsolatos, és a jövedelemből vagyont halmozott fel az Egyesült Királyságban, illetve ingatlanokat vásárolt az elkövető. az ír és a, és a brit adószolgálat, illetve, hat, illetve vám szolgálat együttesen dolgozott a kérdésem. Meghallgattuk a gyanúsítottat. Két ingatlanában került sor vagyon lefoglalása 100 ezer euróra összesen, ez nem túl nagy összeg utána pedig egy ingatlan fejlesztési céggel is egyeztetünk. A, a, a fölállított ingatlan fejlesztési cég a 2000-es évezred elején nagyon komoly vagyonra tett szert, aztán rövid idő alatt a megvásárolt ingatlanokat elárusították, 5 milliós értékben vettek fel kölcsönöket ezek az elkövetők, és garanciaként tüntették fel az ingatlanokat. Hamis azonos személyazonossággal éltek ezek a személyek, a, hogy Írországban ingatlanokat vásároljanak meg, illetve további ingatlanokba is befektettek, beruháztak. Minden nagyon komoly volt az ingatlanpiaci mozgás akkor Írországban, és így a bankszámlákat gazdagította a bevétel. A nyomozás végén, és ugye mondtam, ez egy közös nyomozás volt, 2,7 millió koboztunk el. Készpénz, illetve, illetve értékpapírok formájában. A végeredmény az volt, hogy majdnem 3 milliót sikerült elkoboznunk ettől a szemétől. Nézzük a második példát. Ez egy hazai írügy. Alohának, Alohának nevezzük, 2010-ben kerülső elnök. Elnézést. 12.30-kor kell lezárnunk a ma délelőtti ülést, és még van néhány napi rendi pontunk. Kérem szépen, hogy zárja le a mondandóját, mert még lesznek utána képviselői kérdések. Kérem fogja rövidre. Lezárásul elmondanám azt, hogy a nem ítélet alapú elkobzások esetében a bíróságok úgy találták, hogy alkotmányos ez az eljárás, és megfelel az, megfelel az Európai Emberi Jogi Kartának, tehát be, bevált, elfogadott koncepcióról van szó, jól működik ez, és nagyon hasznos eszköze ez a szervezett bűnözés elleni harcnak. Köszönöm, hogy ellátogathattam ide. És ha bármilyen kérdésük van, szívesen válaszolok. Thank you. Thank you for the presentation, for the IRA. Köszönöm szépen, köszönjük szépen, hogy beszámolt arról, hogy hogyan ö, szerzik vissza a vagyontárgyakat. Kolkölt úr, van még egy pontunk, erre 15 perc áll rendelkezésünkre, Szibel asszony következik, parancsolja. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok nagyon rövid lenni. Nem győzött meg ez az előadás. Hogyha vannak bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy valaki bűncselekményből szerzett jövedelmet, akkor, és én így értettem az előadást, még a bírósági el, ítélet előtt nem tud állást foglalni ezzel kapcsolatban. Én ezt egy kicsit furcsának találom, hiszen úgy érzem, hogy ez tulajdonképpen olyan, mintha már megszületne az ítélet, és csak az ítélet után védhetem meg magam, ez pedig nincs rendben, rendjén. Az sem derült ki világosan számomra, hogy ezek a bizonyítékok honnét származnak. Van egy kezdeti gyanú, és ezért indul el a nyomozás, vagy pedig a hatóságok összeülnek, és megnézik azt, hogy találnak-e valami feltűnőt a bizonyítékok megléte nélkül. Ez nem derült ki számomra. Ha pedig már megvan a bizonyíték, amely alapjául szolgálhat ennek a gyanúnak, akkor a büntetőjogi folyamathoz csatlakozik mindez, annak érdekében, hogy a jövőben meg lehessen akadályozni azt, hogy ezek a bűnkövetők a jövőben is elkövessenek bűncselekményeket, vagy ennek nincsenek büntetőjogi következményei. Tehát én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez egy fantasztikusan jó eljárás volna. Mobile, two minutes, please. Thank you very much. My, my question is uh, closely... Köszönöm, Morvai asszony. A kérdésem ehhez kapcsolódik. Eladásában elmondta, hogy a legfelsőbb bíróság kipróbálta ezt a módszert, hogy nem kellenek ilyen eljárások, és ugye az volt a kérdés, hogy az volt a válasz, hogy nem, de lehet polgárjogi eljárás is, vagy félreértettem valamit? Tehát a bíróság azt mondta, amikor felülvizsgálták magát a törvényt, legalábbis én úgy értettem, hogy lehet polgárjogjárás. De a bíróság bevezetett valamilyen minimális fair eljárási normákat ezen konkrét eljárás keretén belül? Remélem világos volt a kérdésem. Köszönöm szépen, Latford asszony két percben. Csak annyit szeretnék még mondani, hogy nagyon köszönöm az előadást, azt gondolom, hogy az Egyesült Királyság rendszere hasonló. Természetesen ez attól függ, hogy eh, az ember jó, erős bizalmat helyez el a bíróságaiba. Eh, és nyilván ezen az alapon eh, indulunk ki az EU keretein belül, és polgárjogi keretek között lehet fellépni. Az ember választhat. Vagy hagyjuk az embereket, hogy a bűncselekményekből származó javakból éldegéljenek, mert valamilyen oknál fogva nem tud ítélet születni, vagy pedig nagyon óvatos intézkedéseket hoz, minden biztosítékkal, amit körvonalaztunk itt magunk előtt, annak érdekében, hogy felnőjön ehhez a kihíváshoz. Szerintem mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy legyen bizalom, és lehet is bizalom a nemzeti jogrendszereinkben, és ezért a fókusz az egyetlen dolog, amivel foglalkozni fogunk. Mert óriási problémákat okoz a maffiák által elkövetett bűncselekmények sora, és óriási értékek halmozódnak fel ennek köszönhetően, és az emberek egyszerűen megúsznak mindent. De nagyon óvatosan kell eljárni, mert ott a legfelsőbb bíróság, a Strasburgi Bíróság, ez elég jó példa arra, hogy hogyan lehet eljárni, ezt nagyon jól el is magyarázták nekünk. Egy ilyen helyzetben úgy tűnik számomra, hogy az ember bízhat ezekben az intézkedésekben. Egy csomó más dolog vonatkozik arra, hogy mit tudunk beiz, bevezetni a, a javasolt irányelv segítségével. Ez más lapra tartozik, hogy mi a helyzet az EU hatáskörök jogi hatájával. De az, hogy a polgári elkobzási eljárásokban mennyire bízunk, ahogyan ez Írországban is történt, elég jó példa volt mert elég alapos beszámolót hallottunk, hogy hogyan működött a bírósági döntés. Parancsolja. Auch eine Frage grundsätzlicher Natur hin... Ami a jogalapot illeti, a befagyazás, befagyasztásnál. Németországban szigorúan elkülönülnek a büntetőjogi és a polgári jogi folyamatok, és van egy kérdésem, ami az átvihetőséget illet, egy ilyen rendszer átvihetőséget, mint ahogy az Írországban létezik. Tehát minden további nélkül át lehet ezt vinni más jogrendszerekre? Nem értem itt a logikát. Ha azt mondjuk, hogy büntető jogi szempontból nem létezik bírósági ítélet, és nem lehet valakit elítélni, viszont el kell ítélni a szemét, akkor hol van itt a jogalap az állam cselekvéséhez, és az ártalmatlanság vélelme mondjuk bennünket, az államot nem érdekel, azért, mert az az érzésünk, hogy te vagyont halmoztál fel bizonyos bűncselekményekből adódóan, még akkor is, hogyha ezt nem tudjuk bebizonyítani, akkor is el fogjuk kobozni a vagyonodat. Én ezt nem értem, nem értem ennek a logikáját. És nem értem azt, hogy jogállami rendszerekből kialakítunk egy uh, jogalapot, viszont alapvető jogi kérdésekkel nem vagyunk tisztában. Köszönöm szépen. Korkorán úr, kérjük, hogy röviden válaszoljon a kérdésekre, parancsoljon. Uh, um, Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálok röviden válaszolni az összes kérdésre. Először is. A mi hivatalunk csak akkor foglalkozik ez ügyel, hogyha már nagyon komoly nyomozás előzte ezt meg. Nem kapkodva foglalkozunk az ügyekkel, nagyon is óvatosak vagyunk minden egyes esetben, minden egyes ügyben. Nagyon komoly nyomozást folytatunk, tehát a 96-os törvény azt írja elő, hogy mindenképpen ki kell elégíteni a bírósági kérdéseket, kéréseket, tehát bizonyítani kell, hogy bűncselekményből származik az adott jövedelem. Arról van itt szó, hogy a másmilyen bizonyítéki teherről van szó. Alapvetően nem személyek ellen járunk el, hanem a vagyon ellen, tehát vagyont kobzunk el, semmilyen személyi jogot nem károsítunk. Tehát ezzel kapcsolatban fontos, hogy ezért fontos az, hogy meggyőzzük a bíróságot arról, hogy mindenképpen bűncselekményből származik az adott jövedelem. Elnök, köszönöm szépen, ez tényleg rövid volt, köszönöm. Akkor megkaptuk a választ. Ez a, ez a meghallgatás egyébként a bűncselekményből származó jövedelemnek az európai befogyasztás és elkobzása jelentés miatt került sor. Ennek is Luisa Makovei asszony a jelentéstevője. Most az utolsó öt percben, vagy kicsit többen, meghallgatunk egy rövid beszámolót Makovi asszonyról az eurodákkal kapcsolatban. Kücsel. Uh, Köszönöm elnök úr a szót. Az eurodákról a harmadik, a második háromoldalú egyeztetésre február 7-én került sor. A parlament beszámolt azokról a rendelkezésekről, amelyek politikai kérdéseket érintettek. Ezek a következők a 18-as cikk, az adatok, az eurodakhoz való hozzáférés, a 20-as cikk, aztán a 21-es cikk, az Európolhoz hasonló probléma, aztán az információhoz való jog, 29-es, 26-os preambulum bekezdés, amely a bűnüldözésre vonatkozik. Ami az adatokat illeti, a parlament azt javasolt, hogy a 18-as cikket újra fogalmazzuk, bűnüldözés céljából ne lehessen hozzáférni az adatokhoz. Az úgynevezett marking újra definiálását kértük. A tanács a bűnüldözési célból való hozzáférést fontos kérdésnek tekinti, és nem fogadja el a parlamenti javaslatot. Itt azokra utal, akik nemzetközi védelmet élveznek, miután már ezt megszavazták nekik. Aztán a bizottság egy lehetséges kompromisszumot javasolt, hogy bűncselekmények, bűnüldözés szempontjából hozzá lehessen férni. Februárban volt eszmecsere ebben a témában, továbbra is van szakmai eszmecsere, illetve az árnyékjelentés készítőkkel is. Néhány nappal ezelőtt volt az utolsó ilyen kör. Úgyhogy folynak a tárgyalások. Úgyhogy túl sok mindent nem akarnék most mondani. Köszönjük szépen! ez a helyzet most, van-e megjegyzés, amennyiben nincs, akkor ebéd után folytatjuk a munkát, délután háromkor. Köszönöm szépen!